Uh, Jó napot kívánok! Kezdjük el a munkát, azaz folytassuk a munkánkat. 22-es napi rendi pontnál tartunk. Update a legújabb fejleményekről a VTO-n belül, tehát tájékoztatás arról, mi zajlik a VTO-n belül. Tájékoztatni szeretem önöket, hogy ez ülésünknek speciális része az INTA szakbizottság ülésének speciális része, hiszen csatlakozik hozzánk az ülés ezen részére. A VTO parlamenti konferenciájához rendelt bizottság is, az ő tagja is. Ez az első alkalom, hogy így együtt a WTO-ról szóló parlamenti értekezlet irányító csoportjával közösen um, ülésezünk, hiszen ez az irányító csoport <clears throat> nagyon fontos munkát végez. Azt mondhatjuk, hogy a WTO parlamenti konferenciájának borgya irányító csoportja voltak éppen, tehát a vto nak a parlamenti dimenziója. az Európai Parlament és az Interparlamentáris Unió, vagy az IPU közösen ö, indította útjára 2002-ben ezt a szervezetet. A irányító csoport tagjai majdnem teljes létszámban itt vannak a hátsó ülésorokban. Szeretettel üdvözlöm Önöket Brüsszelben, az Európai Parlamentben és azon belül is az INTA szakbizottságban. Ahogyan tavaly, idén is úgy döntöttek az irányító csoport tagjai, hogy itt Brüsszelben, az Európai Parlament eh, épületében tartják meg éves ülésüket két éves ülésüket. Mielőtt tehát meghallgatjuk a tájékoztatást a WTO-n belüli legújabb eseményekről, megadom Lár Harrisonnak az Interparlamentáris Unió um, részéről a szót, aki a WTO parlamenti értekezlet irányító csoportjának vezetem. Köszönöm Moreira, elnök úr, köszönöm szépen a szeretettel üdvözletet. Nagyon nagy öröm, hogy itt lehetek 14 évvel ezelőtt intettem búcsút az Európai Parlamentnek 10 eh, éves szolgálati idő után. Donald Oliver szenátor távollétében Kanadából, aki sajnos nem tudott eljönni, Szeretetet, szeretettel meg szeretném köszönni, hogy meghívott bennünket egyrészt, másrészt pedig azt is meg szeretném kérni, köszönni, hogy a kollégák lehetőséget adnak arra, hogy közös ülést tartsunk joggal beszélt arról, hogy ez a vétóról szóló parlamenti értekezlet irányító csoportjának az ülése lesz holnap. Kereskedelmi kérdésekről foglalkozunk. A parlamenti képviselők számára az egész világban nagyon fontosak a kereskedelem, a nemzetközi kereskedelem kérdései. Nagyon fontos, hogy hallathassuk hangunkat, és így befolyásolhassuk a nemzetközi kereskedelem ügy- ügyét. Külön hálásak vagyunk, hogy itt az Európai Parlamentben ülésezhetünk, hiszen az Európai Parlament az USA-Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodásban nagyon fontos szerepet játszik a megállapodás megtárgyalásában. Szörgyi Csenekovnak is megköszönöm, hogy megszervezte ezt az ülést, és reméljük, hogy az itteni ülésen tapasztaltak, hallottakat holnap amikor a WTO-n belüli parlamenti képviseletről tárgyalunk a decemberi bali miniszteri konferencián nagyon jól fogjuk tudni használni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy itt eh, vannak, és ön társ elnök ennek az ülésnek. A mai ülésünk, és ezt most megismétlem, amit már egyszer mondtam, Ebben a napirendi pontban a VTO-n belül zajló legújabb eseményekről hallgat meg eh, tájékoztatásokat. Rufus Rexával, a Kereskedelmi Világszervezet fő igazgatójával cserélhetünk eszmét, aki most tájékoztatni fog bennünket a vto ban zajló legújabb eseményekről. Jerxa úr a 2002 óta főigazgató helyettese volt a vto nak a vitarendezés, az ipari piac hozzáférés, a szellemi szomszédos tulajdonjogok kérdésével foglalkozott, valamint a kereskedelmi támogatással vagy facilitációval. A belső adminisztráció és a VTO 200 millió dolláros költségvetésének felülvizsgálata is hozzátartozik. Ezelőtt, ezelőtt a munkája előtt Jerksa úr az USA Genfbe delegált GATT nagykövete volt, előtte pedig az USA helyettes kereskedelmi minisztere volt, valamint a képviselőház ban is képviselő volt, amelynek kereskedelmi szakbizottsága a mi EPA társbizottságunk, valamint eh, a, ennek a szakbizottságnak volt, al szakbizottságnak volt az elnöke. Jerksza úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagy kíváncsisággal tekintünk a beszámolója elében, különösen ami a bali decemberi miniszteri konferenciára való felkészülést illeti az önfelszólalás után, hogyha megengedi, akkor megnyitom a padlót, akarom mondani a vitát a kollégák számára, és természetesen a VTO parlamenti irányító csoportjának tagja is feltetik meg a kérdéseket. Szeretettel üdvözöljük, öné a szó. Thank you. Thank you very much, uh, President Moreira. And... Köszönöm szépen Moreira elnök úr, köszönöm szépen az Európai Parlament képviselőinek, Lord Harrisonnak és az IPU, az Interparlamentáris Unió tagjainak a meghívást nagy megtiszteltetést és öröm számomra, hogy itt lehetek. Fontos mérföldkő ez a WTO viszonyában, az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamenti képviselőkkel. Ez egy olyan kapcsolat, amely jelentősen javult és megerősödött az elmúlt évek alatt. Hosszú utat jártunk be, nagy utat jártunk be, első találkozónk óta, Seattle-ben 1994-ben. Egy évtizeddel később aztán a WTO kapcsolata a parlamenti képviselőkkel még nagyobb, határozottabb alapra került Rendszeresen találkozunk az IPU, az Interparlamentáris Unió képviselőivel, és eszmét cserélünk a nyitott piacok előnyeiről, illetve arról, hogy hogyan lehet további nagyobb lehetőséget kínálni a, a kereskedő partnerek számára a kereskedelmi szabályok um, új alakításával, és az önök szakbizottsága, illetve az irányító csoport, az IPU irányító csoportja is nagyon fontos szerepet játszik mi munkánkban. Cancún, Brüsszel, Hongkong és Genf voltak a korábbi WTO miniszteri találkozók színhelyei, és természetesen örömmel várjuk, hogy önök aktívan részt vegyenek, hallassak hangjukat a bali találkozón is. A parlamenti képviselők nagyon fontos szerepet játszanak, mint hallották, kilenc éven keresztül az USA kongresszusának voltam alkalmazottja, nem kongresszusi képviselő voltam, hanem alkalmazott, és önöknek, be, és ezt pontosan látom, az választókat kell megszólítaniuk, és a, a nemzetközi kereskedelem valóságát le kell fordítaniuk a belpolitika valóságába, és ebben nagyon fontos szerep hárul önökre. Ahogyan Ma a szakpolitikusokat megszólítom, talán nem fogja önöket meglepni, hogy azzal kezdem mondandómat, hogy még nagyon nagy nehézségekbe ütközik a világgazdaság. Még nem kerültünk ki a nehéz időszakból, nem lehetünk büszkék a növekedésre, és túl magas a globális munkanélküliség. Két veszély jelentkezett az élelmiszer ellátás biztonsága tekintetében, illetve a tekintetben, hogy az éghajlatváltozás és más kihívásokra hogyan adunk választ. Sajnos a kereskedelmi frontról se sok jó hírrel szolgálhatunk. Nemrégiben adtuk ki a WTO világkereskedelmi adatait 2012-re, illetve kitekintésünket 13-ra. 2012-ben csak 2%-kal nőtt a világkereskedelem, és valószínűleg 2013-ban is fennmarad ez az alacsony növekedés. Így csak egy 3,3%-os növekedést prognosztizálunk, ez pedig az elmúlt 20 év 5 éves átlaga alatt van. Jó hírek is vannak, hiszen a a feltörekvő és a fejlődő országok három-négyszer gyorsabban tudják exportjukat növelni, mint a fejlődő, fejlett országok. 7,5 százalék volt ez 2000, lesz ez 2014-ben. Ezek a gazdaságok persze nem csak a saját gazdaságukat szolgálják, hanem a globális talpraállást is segítik. Jelentősen átalakult a földrajzi rajzolat. 20, életven, 20 évvel ezelőtt a kereskedelem 60, a észak-észak kereskedelem volt, és 30% volt észak-dél, és csak 10% volt a világkereskedelemnek dél-dél kereskedelem. 2020-ra a dél-dél kereskedelem, a globális kereskedelem egy harmadát teszi majd ki becsléseink szerint. Látják, milyen dinamikusak a változások. A változások nem csak minden országra hatnak ki, hanem az ipar eh, lokációjára is kihatnak. Megváltozott a technológia, szállítás, és így megváltozott a globális eh, értékteremtő láncolat is, és így egyre több ország be tud csatlakozni a globális kereskedelembe. A kereskedelem már nem csak arról szól, hogy végtermékeket vagy szolgáltatásokat adunk el egy másik ország számára, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy az országok a különböző feladatokat megosztják egymás között úgy, hogy globális produktumokat, termékeket hozzanak vég, vég létre, és különböző termelési fázisokat osztanak meg egymás között, vagy pedig magas szintű szolgáltatásokat biztosítanak. Az is megváltozott, hogy a kormányok legalábbis idáig tartózkodtak a kereskedelmi protekcionizmustól, figyelembe annak ellenére, hogy 2008 óta milyen nagy gazdasági és pénzügyi nehézségekkel küzdködnek. Úgy hiszük, hogy ennek része a VTO által kialakított szabályok vitarendezési eljárások és normáknak köszönhető, melynek segítségével sikerült a nyitott piacok melletti elköteleződés mellett kitartania a tagállamoknak. Ugyanakkor a globális talpraállás még mindig nem egy erős folyamat, komoly veszély rejlik ebben, éppen ezért nagyon fontos, hogy eh, éberek maradjunk, és a hatékony monitorozást eh, pedig továbbra is fenntartsuk. Teljesen világos a WTO-ban számunkra, hogy a piacoknak a jövőben is relatív módon legalábbis nyitottaknak kell lenniük, és az országok stratégiájának pedig arra kell törniük, törekedniük, hogy a nagyobb gazdasági összekapcsolódás segítségével támogassák a növekedést és a foglalkoztatást. Meg kell akadályoznunk, hogy a policy mixbe, a szakpolitikák mixébe ne lopakodjék vissza a protekcionizmus. A Doha-i tárgyalási forduló, mint tudják, még nagyon sok nyitott kérdést hagyott nyitva, megakadt a teljes tárgyalási forduló, egy-két technikai áttörés sikerült eltérni, elérni, de voltak éppen az átfogó megállapodás még nem látszik. Ugyanakkor a bali miniszteri tárgyalási fordulóban lehetőséget látunk annak érdekében, hogy legalábbis az elmúlt idő munka eredményét betakarítsuk legalább három területen. A kereskedelem támogatása, a mezőgazdaság és a fejlesztési kérdések ez a három terület. Ezek az intézkedések mind kereskedelmi szempontból célra vezetők lennének, másrészt pedig a világban segítenék a nagyobb növekedést és a nagyobb vásárlóerő kialakítását. Csökkenteni kell a szállítási költségeket a nemzetközi kereskedelemben és a bürokráciát. Hogyha úgy tűnik, hogy ez nem számít, akkor gondoljanak arra, hogy a a Földön való árumozgatás minden évben 1,8 billió dollárral nő, azaz ez az eladott áruk értékének egy tizedét teszi ki, csupán az az érték, amelyel nő a szállítmányozás költsége. Tehát, hogyha csökkentjük a áruk szállításának költségét, ez mindenkinek hasznára válik, hiszen így kevesebbet költünk a szállításra, hogy mondtam, és vagy a gyártók zsebében maradt több pénz, vagy a fogyasztók kapják meg olcsóban az árukat és a szolgáltatásokat. Különösen sok fejlődő országoknak, különösen akiknek nincsen tengeri kikötőjük, volna ez nagy segítség, hogyha csökkennének ezek a szállítási költségek. Az egyik új jelenség, a kereskedelem facilitációs vagy kereskedelem segítési tárgyalásokban a következő. Ezek a tárgyalások a fejlődő országok jövőbeni elkötelezettségeit összekapcsolják az ezen országoknak kapacitás építés szempontjából nyújtott technikai segítségnyújtással, melyek, mely kapacitásokkal átalakításukat tudják felgyorsítani. A második terület a mezőgazdaság. A mezőgazdaság területén lehetséges a megállapodás, a, hiszen a meglévő importkvótákat ugyanakkor nem szabad bürokratikus okoknál fogva megnövelni, hiszen biztosítani kell a nagyobb versenyképességet. Vannak viták további területeken is, például egy terület azzal foglalkozik, hogy a tárolás számára, a raktározás számára való vásárlásokról tárgyalásokat nyissunk, mások pedig az export verseny területén való elkötelezettségek területén próbálják a tárgyalásokat lendületbe hozni. Mindkét területen nagyon nehéz tárgyalások, tárgyalási helyzetben vagyunk, és keressük a kilábalás lehetőséget, keressük a a megmerevedett álláspontok áthidalásának lehetőségét, de az az igazság, hogy a szabályok támogatói és a szabályokat ellenzők közötti véleménykülönbségeket nehéz lesz áthidalni. A harmadik terület, ahol áttörést rá remélünk Baliban, ezek a fejlesztési ügyök, például egy olyan mechanizmus kialakítása, amelyek a WTO szabályok alkalmazásának nyomon követését, különösen a fejlődő országoknak nyújtandó speciális és differenciált eh, kezelés tekintetében való szabályok felülvizsgálatát szolgálják. Valószínű, hogy a tagállamok egy eh, LDC specifikus, tehát a legkevésbé fejlettebb országoknak nyújtott specifikus csomagot is elfogadnak. Baliban ezen felül pedig a VTO által eh, vezetett kezdeményezés az Aid for Trade, vagy segély a kereskedelem érdekében eh, re is hárul, mármint a figyelem hárul, hiszen az Aid for Trade kezdeményezésünkre jelentős eh, mennyiségű választ kaptunk, 45 milliárd dollár 2010-ben, a volumene, ez 82% a kezdeményezésnek az első kezdeményezés óta. Azonban természetesen a költségvetési megszorítások érezhetők itt is. 2011-ben 6 milliárd dollárral csökkent az Aid for Trade költségvetése, melyet a tagállamok adnak össze. 2012-re még nincs a megfelelő adatunk. Fontos tehát, hogy az Aid for Trade kereskedelmi kapacitás képítése szolgáló eszközei fennmaradjanak. Ma pedig röviden még két kérdésről szeretnék szólni. Egyrészt a regionális kereskedelmi megállapodás területén jelentkező új fejleményektől, valamint a, a, ezeknek a kapcsolatáról a WTO szabályokkal, másodszorban pedig szólni szeretnék Pascal Lamy legutóbbi um, beszámolójáról, a Future of Trade, a kereskedelmi jövője szakértői panel kapcsán. Tudom, hogy ezzel már foglalkoztak. Először lássuk a regionalizmust. Világos és félreérthetetlen, hogy lassan léptünk előre a dohai tárgyalási fordulóban multilaterális szinten, de a regionális kereskedelmi megállapodások nagyon vonzók vált, vonzóvá váltak. Mind a transatlanti, kereskedelem területén, mint pedig az Ázsia csendes óceáni régióban is. A világ minden régiójában látjuk, hogy egyre több regionális megállapodás jön létre. A kérdésre mindig is figyelt a WTO, természetesen van egy regionális kereskedelmi megállapodást nyomon követő mechanizmusunk, és a regionális kereskedelmi megállapodások átláthatóságáról szóló rendszerünk is. Ugyanakkor a kereskedelmi beszámoló 2011 és kiegészítésében a VTO beszámolója két következtetésre jutott. Egyrészt a regionális kereskedelmi megállapodások az elkövetkező belátható jövőben is terjedni fognak, ez szinte biztos, és a kereskedelmi megállapodások túlmennek a vám csökkentés szempontján, és sokkal inkább a gazdaságok és a szabályok és a normák és a szakpolitikák harmonizációjára törnek. Jelentésünk azt is kihangsúlyozza, hogy a legnagyobb kihívás abban rejlik, hogy hogyan lehet a regionális megállapodások eredményeit multilateralizálni, lateralizálni, megelőzendő azt, hogy a különböző kereskedelmi tömbök szabályai ne legyenek kompatibilisek egymással. Brüsszelben vagyunk, Éppen ezért szólok röviden a potenciális szorosabb kereskedelmi kapcsolatokról Európa, illetve más fejlőd, fejlett gazdaságok Kanada, Japán vagy az USA között. Ezek egyértelműen fellendíthetnék a gazdaságot, munkahelyet teremthetnének, de szükség volna arra, hogy a országcsoportok közötti kereskedelmi akadályokat csökkentsük. Ezek az akadályok gyakran nem vám típusú ö, akadályok, ezek sokkal inkább a szabályok és a normák, tehát nem, tor, nem vám típusú akadályok. Éppen ezért ezen meg a kereskedelmi megállapodások nagyon nagy haszonnal járhatnának a gazdálkodók és a gazdaságok számára. Röviden még szólok néhány szót a Pascal Lamy által felállított panel munkájáról, mely a kereskedelmi jövőjét firtatta. 11 nem állami elismert szereplőt, magángazdasági szereplőt hívott meg ebbe a panelbe Pascal Lamy, hogy megvizsgálják a 21. századi kereskedelem előtt rejlő kihívásokat. Az fő üzenete ennek a panelnek a konvergencia volt, a WTO tagok kereskedelmi rezsimjének a közelítése volt az egyik üzenet, tehát hogy a progresszív fejlődésük egymás irányba fejl, irányába fejlődjön valamint a nem multilaterális kereskedelmi rezsimek multilaterális szabályozó rendszerekkel való konvergenciái volt a másik üzenet, erről beszéltem. Ezen felül pedig a kereskedelmi és más közpolitikai kérdések közötti konvergencia, vagy más szóval nagyobb eh, koherencia szükségességéről szólt a panel, valamint a kereskedelem más belpolitikai eszközökkel való összekapcsolásának konvergenciájáról, például az innováció vagy a társadalompolitikai eszközökkel való összekapcsolásáról szólt. A panel jelentése nem válaszokat adott, hanem sokkal inkább arra ösztönzi az olvasókat, a szereplőket, hogy gondolkodjunk közösen el azon, hogy hogyan néz ki a 21. század, század kereskedelme, a multilaterális kereskedelem, és mit tehetnek a jogalkotók, illetve a döntéshozók e, e célok szolgálata érdekében. Érthető módon, tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy a jogalkotók hogy gondolkoznak ezekről a kérdésekről. Elnök úr, itt befejezem, köszönöm szépen, hogy meghívtak, és természetesen örömmel válaszolom meg a kérdéseiket. Köszönöm szépen, nagy örömmel hallgatok a beszámolóját. Javaslom, hogy a kereskedelmi jövője témát hagyjuk a következő napi rendi pontra, mert ugye ez külön napi rendi pontként szerepelt a mai ülésünkön. Ez a brazil parlamenti képviselők részéről érkezett az első felszólási kérés. Ugor napolyan. Üdvözlöm! Hadd üdvözöljem! Ez az első alkalom, hogy eljött az ülésünkre. Nemrég választották meg a vezető testületbe. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes lehetőség, hogy a vezetőbizottsággal vagy a vezető szervezettel tudjunk egyeztetni, hiszen itt regionális képviseleti szervezetről van szó a főkereskedelmi partnerek részéről, a Brazíliát, tehát a Brazília képviselőt üdvözöljük, sikerült, nem csak sikerült bejutni a Brazíliának a vezető testületbe, hanem így új felelőssége is van a kereskedelmi politika alakítása területén. Én remélem, hogy ez ehhez majd csatlakozik a brazil parlament is. Nagyon jól ismerem azt, többször látogattam el a brazil parlamentbe. Ugo Napoleon, üdvözlöm. Önél szó. <laughs> Thank you. Mr. Chairman. Elnök úr, azt mondták nekem, igazából én az öt percig szerettem volna beszélni, de Szörgé úr azt mondta nekem, hogy az én témámra holnap fog sor kerülni. Szeretném megkérdezni, hogy most ez jó információ? Most beszéljek, vagy inkább holnap? Elnök mikrofon nélkül. No, it will be brief, you know. Uh... Rövid lennék. Brazíliában mi portugálul beszélünk. Kicsi. No, I, I can speak in English. I, uh... Tudok angolul. Ha akarja, beszélek portugálul. De tudok angolul is. Franciául is. Mi legyen, mit szeretne ön? Portuguese. Portugálul. Jó. Okay. I'll, I'll, uh, I'll speak in Portuguese. Akkor portugálul beszélek. Elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt elnökségi takok. Várok egy percet, hogy föltegyék az emberek a fejhallgatót. Elnök úr, tisztelt elnökségi tagok, tisztelt képviselők, üdvözlöm minden ország képviselőjét, aki itt jelen van. Szeretném megragadni a mai alkalmat arra, hogy kifejezem örömemet, hogy nem, nem rég Roberto Azevedo honfitársamat kinevezték főigazgatóvá a WTO-ban, a Nemzetközi Kereskedelmi Szervezetben. Természetesen hosszas jelölési, kiválasztási folyamat előzte meg a honfitársam jelölését. Szerintem legalább két dologra büszke büszkék lehetünk a kinevezéssel kapcsolatban. Először is elismerték a szakembernek a személyes érdemeit, Robert Acevedo személyes érdemeit és szakmai felkészültségét. Oktatási szempontból, felkészültségi szempontból, képzettségi szempontból ő a leginkább rátermett személy részünkről. Mérnöki végzettséget szerzett, de ezt követően diplomáciai karriert járt be, nemzetközi intézményeknél dolgozott, a Rio Branco intézménynél kezdte a pályafutását, kiváló képességeit mindig is bizonyította. 15 éven keresztül dolgozott ennél az intézetnél. és a vto ban is már 15 éves múltra tekinthet vissza, tehát olyan szeméről van szó, aki nagyon jól ismeri nem csak magának a vto nak mint szervezetnek a belső működését, hanem azt is nagyon jól tudja, hogy milyen kihívások állnak a WTO előtt. Tudja, hogy mi a feladat napról napra, és képes reagálni, megfelelően reagálni a nemzetközi kereskedelem dinamikus változásaira is. A második ok, amiért büszkék lehetünk, hogy Azon túl, hogy a szakmai felkészültség és a személyes rátermeltség alapján történt a kiválasztás, a választás mögött azért azt is látjuk, hogy ez egy elismerés a tekintetben, hogy Latin Amerikának egyre jelentősebb a szerepe, és azon belül Brazíliának egyre nagyobb a szerepe a nemzetközi gazdasági helyzet alakításában, valamint a multilaterális tárgyalások során is egyre jelentősebb ennek a térségnek a szerepe. Ez azt is jelenti, hogy a geostratégiai helyzet alakul, áthelyeződnek az erőviszonyok, az más igényekhez kell alkalmazkodni, ahhoz képest, mint ami 1999-ben a WTO megalakításakor volt érvényes ugye a WTO vette át a GATT-nak a szerepét. Ez az új szerep, amelyet az új feltörekvő országok játszanak. A harc a protekcionizmus ellen mindez a dohai tárgyalási körhöz vezetett, a kereskedelmi liberalizálás ösztönzése és egyéb fontos témák kerülnek majd sorra. Ez azt is jelenti, hogy mindenkinek lehetősége lesz arra, és főleg a WTO-nak lehetősége lesz arra, hogy visszaszerezze nagyon fontos szerepét a nemzetközi kereskedelem területén. Ez azt is jelenti továbbá, hogy a WTO hozzá tud járulni egy globális, egy tisztességesebb és részvételi globális nemzetközi kereskedelmi szabályrendszer kialakításához. Ez a feladat természetesen nem egyszerű, és meg vagyok arról győződve, hogy Roberto Azevedo tökéletesen meg tud felelni ennek a feladatnak, meg tud felelni a kihívásoknak, hiszen már eddig is bizonyította, hogy milyen jól tud tárgyalni, milyen jól tud konszenzusra jutni a tárgyaló partnereivel a tapasztalatai alapján a nemzetközi szintéren végzett eddigi munkája alapján bízunk abban, hogy nem csak a Brazíliát, hanem teljesen természetesen az összes többi országot és térséget is képviselni fogja a tárgyalatok során. Biztos, hogy össze fogja tudni egyeztetni a VT-hoz tartozó 159 tagnak az érdekeit. És szeretném megragadni az alkalmat, hogy itt most publikusan gratuláljak is neki, hiszen ez egy győzelem. Nagyon jó munkát, és sok sikert kívánok neki az új munkához. Köszönöm a szót, elnök úr. Um, uh, Köszönöm szépen. Jekse úr a vendégünk, aki a VTO főigazgatója, szót kért. Tessék. Köszönöm szépen, csak egy rövid megjegyzés, hogy reagáljak. Szeretném kifejezni azt a véleményt, ami mindannyiunk részéről érvényes, akik a vto nál dolgozunk. Nagyon örülünk ennek a, kivál, ennek a választásnak, nagyon jól ismerjük az urat, hiszen több éve dolgozott Genfben természetesen egy nagyon jó képességekkel rendelkező személy, nagyon jó ismeri a nemzetközi kereskedelmet, a multilaterális rendszert. Mi büszkék vagyunk a kiválasztási rendszerre, amit kialakítottunk a WTO-nál. Nagyon szabályos kiválasztási módszer volt, kilenc jelölt volt, nagyon sok ideig tartott, nagyon sok döntést kellett hozni, a kiválasztási folyamat során volt egy nyílt szekció, ahol mindenki megjelent, és mindenki meghallgatunk. Egyébként nagyon sok jelölt volt, de van egy másik fontos téma is, amit most szeretnék említeni. Főigazgató lesz, természetesen új feladattal, új felelősséggel nagy örömünkre szolgál, hiszen az első GAT vagy VTO főigazgató, aki Latin Amerikából jött, ez egy növekvő régió, nagyon fontos a csatlakozása a multilaterális rendszerhez. És ez azt is mutatja, hogy nyitunk egy ilyen korábbi inkluzívabb részvételhez képest. Most nyitottunk a VTO többségviselői tekintetében. Amikor ő egy szervezet, egy olyan szervezetnek a vezetőjévé válik, mint a WTO, akkor ez a személy már nem egy nemzeti képviselő, hanem ahogy mi mondjuk, ahogy bemegyünk az ajtón, mi elfelejtjük a, az útlevelünket, és nem egy főnökünk, hanem 159 főnökünk van, elfelejtjük a nemzeti hovatartozásunkat, és a főigazgató csak akkor lesz sikeres, hogyha konszenzusra tud jutni, és ezeket az országokat azt ahhoz tudja ültetni, és megoldásokat tud találni mind a 159 ország számára. Ez az egyik oka, hogy őt választottuk, hiszen tudjuk, ismerjük, hogy ilyen képességei vannak, tudjuk, hogy milyen jó a fölkészültsége, milyen jó diplomáciai munkát is végzett, úgyhogy nagy örömünkre szolgál ez a kinevezés, és örülünk, hogy önök büszkék erre a választásra, de tudniuk kell azt is, hogy jó magam is, én amerikai tárgyaló voltam, és aztán a főtitkársághoz kerültem át, és az első dolog, amit megtanultam a főtitkárságnál, hogy a korábbi, a barátaim és a korábbi kormánytársaimmal ugyanúgy kell bánnom, mint bárki mással a jövőben. Mindezt előre bocsátva. Ezt a ehhez a feladathoz természetesen teljes háttérre, teljes felkészültségre, teljes tapasztalatra szükség van a világ ismeretére, és megmondhatom, hogy nagyon nagy az esélye, hogy ez a személy kiváló főigazgatóvá váljon. Elnök, köszönöm szépen! szeretném azt is elmondani, hogy Azevedo úr egyébként más jelöltekkel együtt is megjelent itt a szakbizottságunk előtt. Ő kérte a találkozót, volt egy meghallgatás, és így volt alkalmunk arra, nem csak, hogy meghallgassuk az ő beszámolóját, hogy felmerjük a felkészültségét, hogy hogyan tud választani a kérdéseinkre, hanem nagyra tudtuk értékelni a képességeit is. És reméljük, hogy ma és majd én is személyesen is szeretnék gratulálni neki a kinevezéséhez, a BTOS főigazgatói kinevezéséhez. A Persze mindez a VTO-s legutóbbi fejlemények témájához nagyon jól illeszkedett ez a téma. Most beszéljünk egyéb fejleményekről is. Katrin Bierda Kércót a liberális frakció részéről. Köszönöm. Igen, elnézést szeretnék kérni, hogy későn érkeztem, egy másik terembe mentem, ahol ma délelőtt voltunk. Elnézést. Sajnos nem tudtam itt lenni végig a beszámolója során, de nagyon érdekelt, amit mondott a regionális fejleményekről. Ahogy tudja, nagyon sok időt, nagyon sok erőfeszítést szántunk az AKC országokkal való tárgyalásokra, az IPA tárgyalásokra, és nagyon, ne, nagyon hosszadalmasak voltak, és nehezek ezek a tárgyalások. Úgy tűnik, hogy földrajzi okokból ugye összeültetünk országokat és országcsoportokat alakítottunk ki de aztán végül ugye kelet-afrikai közösség és egyéb csoportosulások ki is alakultak. Viszont ezek tehát földrajzilag csoportot alakítanak, de a gazdasági szempontból nagyon kiegyensúlyozatlanok ezek a régiók. Aztán megértettük, hogy Cameron másképp szeretné a tárgyalásokat lefolytatni, nem akar a csoportnak a tagja lenni azon gondolkodom, az a kérdésem, hogyha, ahogy mondta, hogy a dohát hogy készítik elő, az a kérdésem, mi a véleménye arról, hogy ez valójában helyben hogy fog működni, főleg a kisebb gazdaságok esetében. Európában ezt ugye régiós kereskedelmi blokként sikerült összehoznunk, de én az Egyesült Királyságból érkezem, és ugye ott is nagyon sok feszültség van, az Egyesült Királyság és Európa többi országok között. Amikor a regionális fejleményekről beszélünk, egy kicsit részletesebb információt szeretnék tudni öntől erre vonatkozóan. Köszönöm. Aki szeretne szót kérni, kérem emelje fel a kezét. Az egységes baloldal képviselője fog most szót kapni. I'm still from the Greens, so I'm planning to stay there. Um, thanks a lot. Uh, Még a zöldek részéről. Nekem is van egy-két kérdésem a vto val kapcsolatban. Először is Európában egyre inkább úgy látják, hogy VTO szerepe csökken. És hogy mély reformokra van szükség. Az új vezetés figyelembe veszi ezt? Látja ennek szükségességét? És ha igen, hogyan szervezik meg ezt a reform folyamatot? És hogyan látja ön? Mi lesz ennek a reformnak a fő, melyik lesznek a fő elemei? Másodszorban említette az EU-USA kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat de arról nem beszélt, hogy milyen kihatással lesz ez a VTO-ra. Hogyha létrejön esetleg az EU-USA kereskedelmi megállapodása, hogy hat ez majd ki a VTO-ra. Aztán a kereskedelem és az éghajlatváltozás összekapcsolásáról szóló tárgyalás az elmúlt 12 évben nem nagyon lépett előre. Lát-e arra esélyt, hogy az új elnökség ezt újabb lend, lendületet ad neki? Most pedig a GUA nevében Helmut Scholz. Köszönöm szépen. Remélem, hogy az a tény, hogy a konzervatív frakció képviselői nincsenek itt, nem azt jelenti, hogy nem érdekli őket a VTO jövője. Egyrészt meg szeretném köszönni a főigazgató helyettesnek a tájékoztatót. És köszönöm a brazil um, parlamenti irányító testületi tag eh, tájékoztatóját az új főigazgatóról, illetve a közös kereskedelmi rendszer előtt álló kihívásokról. Ugyanakkor az egyik meghallgatáson azt mondtuk, hogy a, az, amit a vétő tesz vagy nem tesz, komoly kihatásokkal van a világ gazdaságára, és azt reméljük, hogy a vitarendezési rendszer a VTO legszegényebb tagjait is szolgálni fogja. A kereskedelmi megállapodások, a fejlesztés összefüggő kérdések és a mezőgazdaság kérdései amelyekről beszélt. Kérdezem tehát konkrétan. A bilaterális megállapodások növekvő száma, minden régióban kötnek ilyet, mennyiben akadályozza meg azt, hogy megerősítsük a multilaterális megközelítést? Agreement How then this agreement should and could be linked to the challenges? Kérdezem tehát, hogy ezek a bilaterális megállapodások mennyiben akadályozzák a multilaterális megállapodást? Hiszen az új főigazgató célként beszélt arról, hogy megerősítsük a WTO-t. Másodszorban pedig, hogyan látja a WTO nagyobb parlamenti ellenőrzés alá vonásának kérdését. Régóta zajlik erről vitam. De hát mi itt az Európai Parlamentben persze nagyon foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Hogyan látja tehát annak lehetőségét, hogy a VTO munkáját egyre inkább parlamenti felügyelet alá tegyük, helyezzük, és ez megerősítheti a multilaterális kereskedelmi rendszert. Köszönöm. Köszönöm, más nem kéri a szót. William Earl of Dartmouth az FD frakció nevében. Uh, so the, the WTO has, I think, been extraordinary. A WTO nagyon sikeres volt a vám akadályok megszüntetésében, gondoljunk csak az 1975-ös eseményekre. Éppen ezért nagyon nehezen, ugyanakkor az én munkatársaim nem értik, hogy 1975 óta az EK kereskedelmi akadályok hogyan csökkentek. Márpedig hogyha ez így van, akkor mi a regionális kereskedelmi tömbök relevanciája? hiszen ők maguk kifele vámokkal védek magukat. Tehát a 21. században mi ezen regionális kereskedelmi tömbök szerepe? Nagyon kíváncsi vagyok az ön elemzésére. Végezetül pedig a szocialisták és demokraták nevében David Martin. A VTU, ahogy William Dartmouth mondta, a global, globális kereskedelem megteremtésében segített, de ké, támogatom a VTO, de nem tudom, hogy igazik-e, igazodik a modern világhoz. Három esetről esettet említek. A parlamentünk, mint egyébként nagyon sok ember is a világban, felháborodott a bangladesi események, a bangladesi katasztrófa után a globális kereskedelem rendszerén a harmadik világban dolgozó beszállítók szociális normáinak hiányán. Ez persze nem a VTO feladata, hogy ezzel foglalkozzék, hanem sokkal inkább a, a vásárlók, illetve a beszállítók szerepem volna, de minden esetre kérdés, hogy a WTO mit tud itt tenni. Másrészt az adó elkerülés kérdése is nagyon foglalkoztat minnyájunkat, hiszen ahogyan globalizálódik a gazdaság, úgy egy, egyre inkább megerősödnek az adó elkerülés lehetőségé, és úgy gondoltam volna, hogy egy olyan szervezet, mint a WTO esetleg választ keres erre, ugyanakkor pedig utolsó vélekedésem pedig a digitális gazdasággal függ össze, és azzal függ össze, hogy hogyan tudunk olyan árukkal kereskedelni, amelyekkel elektronikusan kereskedünk. Ön nem tesz különbséget a kereskedelem típusai között a dokumentumában, ám hogyha nem is tesz különbséget e között, ezeknek más-más kihatásaik vannak a valóságra. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a digitális gazdaságból származó visszaélésekre választ kellene keresni a VTO berkein belül is. Rendben van. Utolsó kérdés a kereskedelem támogatásáról vagy facilitációjáról ez a jelenlegi tárgyalás alatt lévő megállapodások egyik zászlós hajója lesz, melyekről remélhetőleg Baliban megállapodást kötnek. Néhány héttel ezelőtt Pascal Lamy azt mondta, hogy a kereskedelmi facilitációról szóló, kereskedelem támogatásáról szóló megállapodással kapcsolatos remények 60%-on állnak. Magyarán mondva, Pascal Amitát azt mondta, hogy 60%-ban remélhetjük, hogy létrejön ez a megállapodás. Hogy látja ön az elkövetkező hetekben, hónapokban, decemberig sikerül még megfordítani ezt a trendet? Remélhet, reménykedhetünk abban, hogy aláírják a kereskedelem támogatásáról szóló megállapodást? Well, first of all, thank you all for a wide variety of challenging questions. I'll... Köszönöm szépen ezeket a csodálatos kérdéseket, igyekszem mindegyikre megfelelő módon válaszolni. ezt hiszem, hogy érdemes volna a regionalizmus kérdésével kezdeni, mi szerint, hogy a regionalizmus milyen kihatással van nem csak a WTO egész rendszerére, hanem a multilaterális együttműködés rendszerére szélesebb körben és értelemben, valamint a nemzetközi gazdaságra. Nos, Különböző módon tekinthetjük ezt a kérdést. A regionális erőfeszítések közül sok ö, kat már a VTO rendszer kialakításakor megelőlegeztünk. Tehát az eredeti GATT-ban olyan szabályokat dolgoztunk ki, amelyeket a VTO átvett, és amelyek felismerték azt a szükségessé, annak a szükségességét, hogy a régiókon belüli országok, országcsoportok elmélyítsék a, az integrációjukat az európai közös piac, az európai közösség, az európai szabadkereskedelmi megállapodás, és csak néhányról beszéltem most jó példája ennek a szabályaink rendszerébe beépítettük azokat a szempontokat, hogy ezeket a nemzetközi regionális együttműködéseket támogatjuk, illetve elismerjük, de a diszkrimináció tilalmának elvét alkalmazva. A vám és a nem vám típusú regionális akadályok regionális megszüntetése nagyon hasznos. De ugyanakkor egy dolog az, hogy csak befele fordulunk, egy ilyen regionális kohéziós együttműködésben úgy, hogy a külső partnereink kárára válik ez, vagy sem. A regionális, vagy bilaterális, vagy multilaterális szabadkereskedelmi megállapodások a dolog természetéből fakadóan preferenciális megállapodások. Hát nem szövetkeznének az országok, országcsoportok, hanem preferenciákat kínálnának egymásnak Mindez azonban nem mond ellent megfelelő kezelés esetében annak, hogy a WTO-n belüli kötelezettségeiknek megfeleljenek az országok. Tehát a külső partnereik irányában tett kötelezettségeinek megfeleljenek. És voltak éppen így támogatható regionalizmus, tisztában vagyunk a preferenciák fennállásával, de az egyik felszólaló éppen azt mondta, hogy minél több preferenciális megállapodásról tárgyalnak, annál kisebb lesz a korábbi eh, megállapodások preferenciális értéke. A legtöbb ország most már a legnagyobb eh, beszállítójával és piacával szabadkereskedelmi megállapodást kötött a világon. Ilyen módon, ha már a legnagyobb eh, piaci társaikkal megkötötték ezt a megállapodást, nem jelent nagy akadályt, hogy az egész világgal is megkössék. Már 400 ilyen regionális, vagy bi- és trilaterális, multilaterális megállapodás van. Olyan ez, mint amikor a mikádók, vagy a marokkó pálcikái összekapcsolódnak, és alig-alig lehet már őket szétszedni. Vagy mint egy gombolyag, amely teljesen össze van kapcsolódva, ez a multilaterális együttműködés irányába bővíthető tehát. A WTO számára az egyik nagy kihívás tehát éppen abban rejlik, hogy képesek vagyunk-e ez arra, zárójelben mondom, lehet, hogy ez a következő forduló nagy feladata lesz, hogy a regionális megállapodásokat a multilaterális rendszerbe integráljuk, tehát a kihívás az lesz, hogy képesek leszünk erre. Ez pedig a következő kérdés megválaszolásához vezet át bennemet, engemet, engem, ez pedig a WTO reform szükségessége, illetve a WTO jelentőségnek csökkenése. Nos, hogy fogalmazzak úgy? Függetlenül a regionális és bilaterális megállapodásoktól a legnagyobb kereskedelmi viszonyokat jelenleg még mindig a WTO szabályok befolyásolják. Megváltozhat ez az EU-USA kereskedelmi megállapodás aláírásával. De hát voltak éppen az USA kereskedelme az USA-EU kereskedelme, vagy az USA-Kína, vagy az USA-Japán eh, kereskedelme, vagy az EU Kínával, vagy Japánnal, vagy Brazíliával való kereskedelme, mind-mind a WTO szabályai nyugszik, még ha bilaterális megállapodások szabályozzák is. Hiába eh, keresik a bilaterális megoldásokat az országok, országcsoportok, a multilaterális rendszer és a a problémamagoldó rendszerek biztosítják azt, hogy a diszkrimináció tilalmának elve működhessen. Például a nemzeti kezelés, a national treatment elve az WTO szabályrendszerének egyik alapelve, mely elképzelhetetlen a nemzetközi kereskedelem. Éppen ezért tehát látni kell, hogy egy meglehetősen összetett, komplex öm, rendszert rajzol már ki a multilateralizmus a többi bi- és trilateralista eh, rendszerrel, de nem hiszem, hogy ezek egymást megakadályoznák. Hogyha megnézzük, hogy hány kereskedelmi vitát eh, val fordulnak a VTO-hoz, hogyha megvizsgálják, hogy a vitarendezési rendszerünk hogy megerősödött az elmúlt években, és a keres vitarendezési panellek ügyhátraléka már több tucatos, akkor láthatják, hogy senki nem kétkedik a VTU vitarendezési rendszerének sikerességében és hatékonyságában. Milyen következményekkel járnak a nagyon nagy bilaterális megállapodások? Ha vegyük mondjuk a két legnagyobb gazdaságot, az USA meg az Európa, Európai Unió gazdaságát. Hogyha ők mondjuk egy szabadkereskedelmi megállapodást kötnek, és sikeresek lesznek ebben, nos ez biztos, hogy nagy kihatással lesz a multilaterális rendszerre. Remélem pozitív hatással. De meg kell látni, hogy mi történik ez alatt a folyamat alatt. Hát, hogyha valaki betekintett az USA-EU bilaterális tárgyalásokban, tudja, hogy milyen bonyolult ez, nem irigylem a tárgyalókat, de hogyha sikerül megkötni ezt, a megállapodást, akkor ez biztos, hogy segíti majd a WTO rendszeren belüli új gondolkodást is, miszerint hogy ez a preferenciális megállapodás problémákat, diskrepanciákat jelente, eltérést jelent a WTO szabályoktól, vagy esetleg ösztönzőleg hat -e ez majd más országokra is, hogy kvázi belépjenek ebbe az USA-EU e rendszerben a DTP meg a tárgyalásokat, hogyha megvizsgálják itt az EU egy sor országgal, országcsoporttal, például Latin Amerikával tárgyal szabadkereskedelmi megállapodásokról. Mindezzel azt akarom mondani, hogy egy ilyen nagy bilaterális megállapodás pozitív kihatással járhat a multilaterális rendszerre. Egy képviselő a WTO szabályaira kérdezett rám. Mi szerint, hogy ezek még megfelelnek-e a jelen idő kihívásainak. Nos, hogyha a kereskedelem és a környezet területét vizsgáljuk, itt a WTO sok év alatt jelentősen fejlődött. Egyre inkább, egyre inkább megerősödött az a vélekedés, hogy a kereskedelmi kérdések és a környezetvédelmi kérdések összefüggését el kell ismerni. Látni kell a Dohai fordulóban a WTO és a nemzetközi környezetvédelmi megállapodások közötti erősebb kapcsolatot is igyekeztek megteremteni. A nemzetközi éghajlatvédelmi megállapodások, hogyha ezeket aláírják, egész biztos, hogy bekerülnek majd a WTO-ba is. Persze, a WTO nem az a fórum, ahol éghajlatváltozási kérdésekről kell tárgyalni, Hogyha tehát azt vizsgáljuk, hogy mit tegyünk az éghajlatváltozást kiváltó gázok csökkentéséért, erről nem a WTO-ban kell tárgyalni, de hogyha egy ilyen megállapodás létrejön, ez kihat a WTO munkájára, rendszerére is. A globális környezetvédelmi kérdések, például a globális kereskedelmi szabályok és a környezetvédelmi szabályok mélyebb összekapcsolódásában is megjelennek. Azt hiszem, tehát azt mondhatom általánosságban, hogy a WTO egy olyan intézmény lett, amely egyre inkább foglalkozik a belső fórumain zajló viták politikai kihatásával, hogy működik. Ez egy tipikus intergovernamentális vagy kormányközi szervezet vagyunk, de a kormányok tárgyalnak egymással a mi keretünkön belül, de ennek ellenére egyre inkább nem csak az, az a lehetőségünk van, hanem az a kötelezettség is háró ránk, hogy a VTU intézményei közötti interakciót illetve a nemzeti kormányokkal és az NGO-kkal, tehát a civil szervezetekkel való tárgyalást, támogassuk és előbbre vigyük. Nézzék meg a public fórumunkat minden évben, parlamenti képviselők, a civil társadalom képviselői nagy számban vesznek részt, és persze a kormányok is nagyon szorosan nyomon követik ezeket a vitákat, tárgyalásokat, eszmecseréket egy sor kérdést tettek fel, mint az adóelkerülés kérdése. Nos, azt hiszem, hogy ezt egy szélesebb kontextusba lehet ágyazni ezt a kérdést, a pénzügyi szabályozások kihatásának nevezném ezt a szélesebb kontextust a nemzetközi kereskedelemre. Nos, a GATT VTO rendszerben kevés szabály szól az adózás rendszeréről, és még arról is, hogy az exportadók konzisztensek a rendszerrel. Történetileg a VTO ezen a területen nem játszott jelentős szerepet. Tehát nincsen VTO pénzügyi szabályozás. A VTO fejlődése során olyan megállapodások rendszerében működött, amelyek az áruk tranzakciójával fügtek össze. Az áruk határon átnyúló kereskedelmével függött, fügtek össze. És a szolgáltatásokról csak a 90-es évek elején kezdtünk szabályokat elfogadni. Nehezen tudom elképzelni, hogy a világ pénzügyminiszterei azon dolgoznának, hogy a WTO-t az adó elleni nemzetközi fórummá tegyék a G20-ak keretén belül zajlik a pénzügyi rendelkezésekről szóló új pénzügyi szabályokról egy elgondolkodás, tárgyalás. Még egyszer mondom, hogy a kereskedelmünk túlmutató kérdések azok a kérdések, amelyek csak a vámok vagy a különböző szabályokat vizsgálják meg. Ezek a kérdések jelenleg nem a vto hoz tartoznak, de érdemes volna talán lekopírozni úgymond a VTO vitarendezési folyamatát, és azt mondani, ezt más területre, például az adóelkerülés területére is alkalmazhatjuk, de azt gondolom, hogy sok víz folyik még le a Dunán, a Rajnán, a Szajnán, a világ minden folyóján, mire a kormányok elhatározzák magukat és felállítják ezt a nemzetközi adóelkerülési rendszert, és a hatékonyan fellépnek az adóelkerülés ellen. Ez pedig tovább vezet engem a digitális gazdaság irányába, még azt szerettem volna világosá tenni, hogy a szereplők magánszereplők, de ezek többször beszéltek arról a valóságról, amelyhez el, amely fele navigálunk, és a digitális gazdaság nagy változásokat jelent. A WTO-n belül nagy tárgyalásokat folytattunk erről, például az elektronikus kereskedelemről, amely a digitális gazdaság legtöbb területére kihat. A fő kérdés, az, ezeknek a vitákban kirajzolódó fő kérdés pedig az, hogy melyek azok a nemzeti korlátozások és politikák, amelyekkel az e-commerce-et, az elektronikus kereskedelmet szabályozzák, illetve hogy hogyan lehet ezeket a tranzakciókat megadóztatni, és megadóztatják-e. De ugyanakkor még nem cseréltünk eszmét erről a kérdésről a VTO-n belül, de nem lepődnék meg, hogy a Services Agreement, tehát a szolgáltatásokról szóló WTO megállapodás keretén belül ez napirendre kerülne. Végezetül pedig feltettek egy kérdést a kereskedelem facilitációja vagy támogatása területén. Azt remélem, hogy Baliban jelentős előrelépést érünk el a területen, de jelenleg még nagyon sok akadályba ütközünk. Komoly erőfeszítéseket igényel a tárgyalást a folytatása, és éppen ezért úgy gondolom, hogy VTO tisztviselőként a leghelyesebb, hogyha diplomatikusan fogalmazok. Valaki egyszer azt mondta, hogy egy jó diplomata kétszer is meggondolja, mielőtt semmit nem mond. Nos, hát a kereskedelem facilitációról való öm, véleményem nem vélemény, nem elmondható, nem tudom, mit gondolok, vagy nem tudom, én mit mondhatok el, hiszen tagjaim véleménye nagyon szertágazó, és nekem ugye mindenkit képviselnem kell. Ennek ellenére azért remélem, hogy Baliban is úgy gondolják majd, hogy a VTO keretét ki lehet használni. Köszönöm szépen, most eltérünk a 23-as napi rendi pontra. Még mindig a globális kereskedelemről van szó, a kereskedelem jövőjére, konvergencia kihívásai. Itt eszmecserét folytatunk egy dokumentumról. Ez egy jelentés, amit a kereskedelem jövője témájáról készült tavaly, 2012-ben. A WTO főigazgatója Pascal Lamy vezetésével összehívott magaszintű munkacsoport munkájának az eredménye. Április 24-én tették közzé a jelentést a bejáratnál rendelkezésre állnak angol és francia nyelvi változatok. Ma egy első eszmeserét fogunk folytatni erről a jelentésről, hogy mik a konvergencia kihívásai. A, meghívtuk Reinhard Quick urat, aki a Business Europe elnöke Fumennek a, a asszisztense volt. Ugye ez a szervezet az EU üzleti kérdéseivel foglalkozik, és egyébként pedig panelban a minket képviselő tag volt. Pascal Ami indította ezt a folyamatot, Pascal Ami kezdeményezésére készítette a panel ezt a jelentést bevezeti számunkra ezt a vitát, eszmecserét, és utána többen majd hozzá fognak szólni. Nem tud itt maradni? És Jó, Jörgensen asszony is fel fog szólalni. Rendszeresen vendég itt a szakbizottságunkban, ő az Európai Bizottság képviseletében van ma jelen kezdjük is. Hol is van a vendégünk? Igen. Reinhard Quick urat hallgatjuk meg, öné a szó, ő vezeti be ezt a nagyon fontos témát a számunkra. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani, hogy megadják a lehetőséget számomra, hogy bemutassam a jelentés legfontosabb elemeit. A jelentés címe a kereskedelem jövője. Truman úr azt kérte, hogy őt ma itt képviseljem. Elnézést kér, hogy nem tud ma itt lenni, mert nagyon szívesen jött volna. Általánosságban egy érdekes összefoglalója ez a jelentés a mutatás rendszer előtt álló legújabb kihívásoknak. És miután itt voltam a korábbi vitán, az ott elhangzottak is azt bizonyítják, hogy néhány kérdés, amivel eddig foglalkoztak a mai ülésre, megjelenik a jelentésben is. A jelentés azért túlnéz a jelenlegi DDS problémákon, és nem fognak meglepődni azon, hogy javaslatokat nem tartalmaz a jelentés, hogy ezt a, rendszer, hogyan, a rendszer problémáit hogyan lehetne megoldani, hiszen itt szisztemikus és specifikus kérdésekről van szó. Például új kereskedelmi valóságról számol be a jelentés, különösen a globális érték változásról van szó. Az WTO-nak kell választ találni arra, hogy hogyan lehet a globális értékváltozás által felvetett kérdésekre megtalálni a megfelelő reakciót. Ma a termékek a világban készülnek. Föl kell tenni a kérdést, a nemzetközi kereskedelmi szabályoknak hogyan kell a globális értékváltozásokat követnie ugye vagy tarifák, aztán kereskedelmi támogatások, standardok, nem tarifális akadályok, szolgáltatás, beruházás. Ahhoz, hogy támogatni tudjuk ezeket a kérdéseket, ahhoz a globális értéklánc mentén kell a szabályokat alkalmazni, és meg kell szüntetni a akadályokat, főleg a tarifás akadályokat a félig földolgozó termékek előtt a tarifa liberalizáció például a védelmet szolgáló termékek esetében nem ad választ a teljes kihívásra. Hogyha arra gondolunk, hogy hány termékre van szükség ahhoz, hogy például egy napelemet előállítsunk, vagy pedig egy szélerőműhöz egy malmot előállítsunk, akkor ugye megértik, hogy miért nem elég a kéztermék esetében megszüntetni a az akadályokat. És ugye azt is egyértelművé tesszük így, hogy miért érdemes a teljes előállítási lánc mentén megszüntetni ezeket az akadályokat. A jelentésnek az egyes feljezetei nagyon jó statisztikai adatokat adnak a kereskedelmi liberalizálás előnyeiről, a globális kereskedelemről, szakpolitikai kérdésektől. Most egy következő fontos témával szeretnék foglalkozni, a nem tarifális akadályok. Amíg fennállnak a tarifák, és amíg akadályozzák a szabad kereskedelmet az áruk területén, azok, ezek az akadályok folyamatosan csökkennek, ugyanakkor a nem tarifális eszközök és intézkedések egyre növekvőbb szerepet játszanak. A panel összes tagja osztja ezt az értékelést. A WTO-nak meg kell találnia a lehetőséget arra, hogy foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel, hogy a 21. században meg tudja változtatni a kereskedelmi képet. Már az első napirendi pont vitájában is foglalkoztak ezzel a kérdéssel. A feladat az, hogy egyensúlyt kell tartani a igazolt, jogos, közérdekű okokból fönnálló akadályok, és a teljes szabadkereskedelem között. Nem tudom, hogy könnyen megtalálni ezt az egyensúlyt. A jelentés eléggé egyértelműen fogalmaz, hogy a VTO-s tagok esetében a politikai szempontoktól függetlenül a legfontosabb alap érdekek szolgáló akadályokat szabad csak föntartani. tartani Energia alapanyagok esetén a támogatás, ez is egy fontos kérdés. Ez az egyik oka, amiért kereskedelmi védelmi intézkedések érvényesek az egyes országokban. Mi mindig is a Business Europe, Europe részéről azt kívántuk elérni, hogy legyen egy közvetítő mechanizmus, aminek segítségével a dohai tárgyalások keretei között lehet kezelni a nem tarifális akadályok kérdését. Ez azt jelenti, hogy vannak kisebb mértékű problémák és kérdések, ezekre megoldást lehetne találni, anélkül, hogy a WTO vitarendezési mechanizmusát be kelljene indítani. A vitarendezési, nem, a mechanizmus önkéntes kell, hogy legyen, és így kell megoldani a nem tarifális akadályok által okozott problémákat. A harmadik fejezet ténylegesen a WTO jövőjével foglalkozik. Már elhangzott, hogy a diszkriminációmentesség, tisztességes keredelem, a legkedvezőbb ország kérdése és a nem tarifális akadályok, ezek a legfontosabb kérdések, amelyekkel foglalkozik a WTO. Azt is osztjuk, hogy konszenzusra kell jutni a döntéshozatal során. Ugyanakkor a vto s tagok sokszor ellenállnak, és nem írják alá a döntéseket. Mi gondoljuk, hogy ilyenkor megfelelő indoklást kellene, hogy felmutassanak. Most pedig átérnék a preferenciális kereskedelmi megállapodások témájára. Mostanáig azt látjuk, hogy bilaterális és nem pedig multilaterális fronton születnek a kereskedelmi megállapodások. A preferenciás kereskedelmi megállapodások lehetnek pozitív hatásúak. Ugye említették, hogy itt mennyire összefonódnak a dolgok. Tehát ezek a megállapodások, hogyha általában ösztönzik a kereskedelmi nyitását, akkor lehetnek pozitívak. És gondoljunk csak arra, hogy elhangzott a példa az EU-USA szabadkereskedelmi megállapodására vonatkozóan a kereskedelmi liberalizációt ösztönözheti, és az szabályozhatóság együttműködését ösztönözheti a szabadkereskedelmi megállapodás. Továbbá ösztönözheti a harmadik, kereskedelm, a harmadik országokkal való kereskedelmet is. Továbbá az ilyen megállapodások nem szabad, hogy kizárólagosak legyenek. Láttuk például, hogy Japán csatlakozott egy ilyenfajta megállapodáshoz nemrég annak ellenére, hogy van, aki fél ettől a teljes összekapcsolódástól, ugyanakkor én nem aggódom a WTO jövője miatt. A WTO jelentősége növekedni fog, ebben biztos vagyok. Miért is? Ha arra gondolnak, hogy a TTP és a TTIP 21. századi megállapodások akkor már láthatjuk, hogy mit várhatunk a WTO jövőbeni tárgyalásain. Hogyha valaki kicsit szkeptikusabb, és a preferenciális kereskedelmi megállapodások esetén úgy gondolja, hogy ez divergenciát okoz, akkor is azt tudjuk mondani, hogy a problémákat valahol meg kell oldani, és hol lehet megoldani a WTO előtt. A, és ha az FTA megközelítés viszont nem lenne sikeres, én remélem, hogy ez nem így lesz, de ha nem lenne sikeres, akkor is ugye Genfbe kell menni. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, minden út Genfbe vezet. A jelentésben szerepel egy VTO jövővel kapcsolatos téma lista is. Export megszorítások, Jákse úr ezt már említette, a WTO-nak foglalkoznia kell az export megszorításokkal. Az export kvóták tiltottak, de export adó nem, nincs tiltva. És mit tehetünk például a nemzeti forrásokra kivetett ilyen jellegű adókkal. Aztán a verseny és szakpolitika azonos elbánást kell biztosítani de ez egyre aggályosabb. Kellene erre nemzetközi szabályokat kialakítani? Vagy ezek a szabályok az államokra is érvényesek kell, hogy legyenek? Hát vannak olyan állami hozzáállások, amiket nem igazán nevezhetünk versenybarátnak. Hogyha globális értékláncra gondolunk, akkor érthető meg igazán, hogy a beruházási megállapodások mennyire fontosak, és lehet, hogy szükség lenne multilaterális beruházási megállapodása is. Végül pedig a titkárság szerepe a VTO titkárságának erősebb szerepet kell adni. Ugye mindig azt mondjuk, hogy a tagok szervezetéről van szó, és a tagok nem igazán akarnak a titkárságnak erősebb szerepet biztosítani. De ha a preferenciális kereskedelmi megállapodásokra gondolunk, és én úgy gondolom, hogy van egy jó pár olyan, ami nem felel meg a WTO szabályoknak, de hát senki nem támadja meg ezeket vitarendezési mechanizmus keretével. Miért is? Miért ne lehetne a WTO titkárságát fölkérni, vagy megbízni azzal, hogy vizsgálják meg az ilyenfajta megállapodásokat, például a szerződés őrzőjeként? Úgy gondolom, hogy ezt nagyon sok tag el tudná fogadni. Végül pedig a konvergenciával foglalkozik a kereskedelmi rendszerek, multilaterális és bilaterális és plurilaterális kezdeményezések közötti konvergencia, kereskedelmi és belpolitika, kereskedelmi közpolitika, nem tarifális eszközök konvergenciája Hölgyeim és uraim, most csak egy rövid beszámolót tartottam a jelentésről, ez egy nagyon részletes jelentés. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és várom a vitát. Köszönöm szépen. Igen, valóban a jelentés 40 oldalas, majdnem 50 oldalas, de ez egy teljesen tisztességes összefoglaló volt, amit most hallottunk. Jörgensen asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a meghívást erre a találkozóra. Mint tudják, az IPU-ban, az Interparlamentáris Unióban nagyon szorosan nyomon követjük ezt a tárgyalásokat. Hálával tartozom ezért a kitűnő jelentésért, amelyet a parlament készített el, illetve köszönöm Lami főtitkárnak, hogy elindított ezt a fontos gondolkodást, hiszen úgy gondoljuk, hogy a multi-stakeholder megközelítés, tehát a több szereplős megközelítés um, hozzájárul ahhoz, hogy a nemzetközi kereskedelemről egy kiegyensúlyozott vitát folytassunk le. Mi az Európai Unióban mélyen hiszünk a globális kereskedelemben és ennek a szabályozásában, és ezt meg akarjuk erősíteni. A multilaterális rendszer a közjavak egyike, és éppen ezért mindenkinek hozzá kell járulni ahhoz, hogy ez jól működjön. Miközben látjuk, hogy a nemzetközi gazdasági rendszer jelentős kihívás előtt áll, melyeknek tanúi vagyunk ma. A jelentés igyekszik választ adni erre a kihívásra, és tovább gondolkozik a, kihív a feladatokon. A jelentés tervezet a multilaterális rendszer előtt álló kihívásokat is elemzést tárgyává teszi, válaszokra tesz javaslatot, és eh, erről az előadónk is szólt eh, bevezetőjében. Az első kérdésről szeretnék magam is szólni, jelesül, hogy a dohai fejlesztési, eh, a dohai ügyet hogyan lehet kimozdítani a, a megrekedtségéből. Ez a VTO számára egy nagyon nagy kihívást jelent, hiszen a dohai tárgyalási forduló továbbvitele az erős és határozott VTO egyik előfeltétele, amely a hosszú távú jelentés kérdésekkel is foglalkozhat majd, melyekről egyébként a jelentés is szól. A Dohai Fejlesztési Agenda továbbvitele nélkül a multilaterális kereskedelmi rendszer veszélybe kerül, és alternatív megközelítések fogják e, leváltani, amelyek e, aláoknázzák vagy e, konkurencia helyzetet hoznak létre multilaterális rendszerrel. Úgy gondoljuk, hogy ezek a megközelítésekben nagy potenciál rejlik, de úgy gondoljuk, hogy a WTO-ban rejlő multilaterális potenciál még fontosabb. A jelentés a Dohai fejlesztési agendával is foglalkozik, és kihangsúlyozza, hogy megfelelő rugalmasságot kell biztosítani, úgy, hogy a különböző fejlettségi szinten álló tagoknak is előnyös helyzetet kínáljon a reciprocitással, a kölcsönösséggel, foglalkoztunk már az elmúlt években is, és a DDA, vagy a Dohai Fejlesztési Forduló ágenda egyik fő kérdése ez volt. A kölcsönösség, vagy a reciprocitás kérdése kihat a kereskedelmi támogatás, vagy a kereskedelmi facilitáció területeire is. Úgy gondoljuk, hogyha választ adunk erre a kihívásra, hogy minnyájunknak törődnie kell azzal, hogy választ adjunk ezekre a kihívásokra. Ahogyan Pascal Lamy főtitkár elmondta többször, hogy teljesen mindegy, hogy gazdag országokról van ez szó, ahol egyre több szegény ember él, vagy szegény országokról, ahol egyre több gazdag él. Mindenki szempontjait figyelembe kell venni. És be kell őket ágyazni a multilaterális kereskedelmi rendszerben, és a WTO működésének esetleges reformjainál is figyelembe kell venni az ő szempontjaikat. Ugyanakkor a DDA, tehát a Dohai Fejlesztési Ágenda továbbvitelének egyik sarokpontja, hogy minden országcsoport érdekeit figyelembe vegyük. Most is, hogy itt tárgyalunk, fennáll annak a veszélye, hogy a WTO tagok a 9. decemberi bali forduló legfontosabb eredményeiben nem tudnak megállapodni. A szervezet különböző tagjai sok, szem, sok területen széthúznak, és ez komoly aggályoknak is alapot ad. Ebben a kontextusban aggasztónak találjuk, hogy a WTO egyes tagjai taktikai játékokat kezdenek, és ezzel veszélyeztetik a WTO és a multilaterális kereskedelmi rendszer működését. Genfben a kereskedelem facilitációjának kérdését a tagállamok egy kisebb csoportja túlszulejtettem, és fel, feltételül szabták a más szintén fontos kérdésekben való előrelépést e, e, e kérdés megvitatásában, például a mezőgazdasági kérdés. 2011-ben Genf, Genfben a miniszterek azt mondták, hogy ott lépjünk előre, ahol a megállapodás létrejön. Ez egy jól megfogalmazott és szerény ambíció volt, amely lehetővé teszi, hogy a további munka alapját megalapítsuk, megalapozzuk. Az az tartjuk aggályosnak, hogyha a WTO tagjai valamilyen egyszerű és hasznos dologban nem tudnak megegyezni, mint a kereskedelmetlen támogatás vagy facilitáció, akkor hogy tudnak majd megegyezni az olyan bonyolultabb kérdésekben, mint a szolgáltatások liberalizációja, az ipari vagy mezőgazdasági piacokhoz való hozzáférés. Még egy rövid észrevételt teszek a regionális megállapodásokról, és arról, hogy az Európai Bizottság milyen módon vesz részt a bilaterális megállapodások nyomon követésében. Mind a bi, mind a plurilaterális tárgyalásokat nyomon követjük, de látjuk azt a veszélyt is, hogy ezek az együttműködések milyen kockázatokkal járhatnak, és úgy gondoljuk, hogy biztosítani kell, hogy a, ezek a multilaterális együttműködés új szintjének szálláscsinálói legyenek, előkészítői legyenek. Fontos tehát, hogy világos üzenetet fogalmazzunk meg a nyílt piacok és szolgáltatások um, melletti elkötelezettségünkről, elkötelezettségünkről. Így uh, tudunk Genfben tovább tárgyalni, és egyébként az Európai Bizottság is így tárgyal. Nagyon fontos, hogy közös nevezőt kell találni globális szinten is, és a WTO ebben fontos szerepet játszhat. A kereskedelem struktúrája és a értékteremtő láncolat globális volta egyre fontosabbá teszi a WTO-t. Éppen ezért fontos, hogy a WTO tagjai egyre inkább koncentráljanak ezekre a kérdésekre, és ne térjenek el a menetrendtől a köz, rövid és középtáv célja az kell, hogy legyen, hogy sikerre vigyük a 9. baléi miniszteri fordulót, és a DDA, majd pedig a további munkák területén is aktivizáljuk a tagokat, és áthidaljuk a különbségeket. Figyelmünket tehát a decemberi ülésre kell koncentrálnunk. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Most meghallgatjuk a vendégeinket, hiszen most alkalmuk van arra, hogy az Európai Parlamenthez szóljanak. Vendégeink közül az első hozzászóló Helmut Scholz, az Egységes Bal frakciótól. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Úgy gondolom mindegyünk számára egyértelmű, hogy ennek a jelentésnek a bemutatásával, mint a VTO miniszteri konferencia előkészítését megalapozó dokumentummal, ugye nem csak ma fogunk találkozni, hanem decemberig több alkalommal, több alkalom lesz arra, hogy beszéljünk erről a jelentésről, és úgy is gondolom, hogy egyre intenzívebben kell, hogy foglalkozzunk a jelentés tárgyalásával Öt konkrét témát szeretnék említeni, amelyek szerepelnek a jelentésben. Hatodik oldal, tizenkettedik oldal. Itt utalásokat találunk az Aid for Trade kérdéseire. Kereskedelem támogatás elhangzott, hogy szükségünk van ezen a területen a kereskedelmet szolgáló beruházásokra. Úgyhogy az a kérdésem, hogy meg lehetne egy kicsit részletesebben magyarázni azt, hogy hogy, kell ezt, hogy kell ennek működnie, és hogyan lehet ezt beilleszteni a VTO struktúrába. Második kérdésem. A multilaterális kereskedelmi rendszer jövőbeni kihívásaival már említettük. Több példa is elhangzott erre vonatkozóan. 25.-26. oldalon találjuk a nem tarifális eszközök leírását, amelyeknek egyre nagyobb a befolyása a kereskedelmi eredményekre. Szeretnék felvetni egy problémát. Egyre inkább aggályos az, hogy a általános tagállami gazdaságpolitika rabul ejti a kereskedelmet. A jelenlegi kereskedelmi helyzete a WTO tagállamokban szorosan kapcsolódik a nemzeti gazdasági stratégiákhoz, és egyre jelentősebb az ellentmondás a közpolitikák és a kereskedelem között. Erre szerettem volna utalni. Ez a tárgyalások során problémás lesz, hiszen meg kell oldani, mert nagyon régen született megállapodás ezekről a kereskedelmi elvekről, de a feltétel az, hogy most fel kell adni bizonyos szempontokat, hogyha egy valóban működő multilaterális rendszert akarunk támogatni. A kereskedelem milyen mértékben befolyásolja a tagállami gazdaságpolitikákat a WTO-ban. És ez igaz arra is, hogy uh, itt szerepel az, hogy a kereskedelem ösztönözheti a méltányosabb uh, gazdaságot. Ezt így találtam a 30. oldalon, de azért ezt um, rá szeretnék erre kérdezni, hogy ez igaz, hogy a hazai gazdaságban a kereskedelem hozzájárul a méltányosabb gazdasághoz? Igaz az, hogy a kereskedelem bármilyen szempontból hozzájárul a tagállamok közötti kiegyensúlyozott a fejlődéshez? Hát egész konkrét, specifikus a gazdasági fejlődés ezeknek az országoknak. Hogyan lehet közös szabályokat, méghozzá olyan szabályokat kialakítani, amelyekről megállapodásra lehet jutni, hogy az erősítse a kereskedelmi rendszert? Végül a prezentációban is némi ellentmondást látok. Egyébként az ötödik oldalon a következtetések között is szerepel ez. A mezőgazdaságról van egy részletesebb leírás a 35. oldalon. Erre vonatkozóan is szeretnék magyarázatot kérni. Köszönöm. Köszönöm a zöldektől, el. Most nem hibázok. Köszönöm, és köszönöm a jelentés bemutatását. Két kérdésem van. A, engem is érdekel, hogy a kereskedelmet szolgáló beruházás valójában mit is jelent. A négy konvengencia, amit felsorol a jelentés, abból az egyik az FTA rendszerek multilaterális tétele de hát nagyon sok fejlődő ország még mindig nem támogatja azt, hogy további szolgáltatás liberalizációra lenne, legyen szó plurilaterális keretek között. Egyébként az állami közbeszerzés esetében sincs jelentős támogatás olyan országok részéről, amelyek egyébként úgy döntöttek, hogy a GPA-ről hajlandók tárgyalni. A fejlődő, van -e indoka, oka annak, hogy valóban a fejlődő országok támogatnák az ilyenfajta konvergenciát? Második kérdésem is hasonló. Itt a jelentésben újra szerepel a Cancúni 2003-as találkozó csődjének az egyik oka volt, az általános globális versenyszabályok és multilaterális beruházási megállapodás. Miért gondolják azt, hogy most újra lehetne ajánlani ezeket a szabályokat, hogy újra elő lehet venni ezeket a témákat, amelyek teljesen egyetemen ellentmondásosak a WTO-n belül, hiszen a fejlődő országok részéről ezek a témák nem kapnak támogatást. Megváltozott a helyzet az utóbbi időben? Ez volt a két kérdésem. Our colleague, uh, colleague Des from the EPP DESZ képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid kérdésem lenne a bizottsághoz, az Európai Bizottsághoz. 2012. októberében kétharmados többséggel Strasbourgban a Mercosur tárgyalásokkal kapcsolatban határozatot hoztunk, ami a következőképpen szólt. A bizottságot felszólítjuk arra, hogy az Európába irányuló agrárimportot csak akkor engedélyezze, hogyha mi Állatvédelmi, fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi sztenderdjeink, valamint szociális alapvető követelményeink betartásra kerülnek kétharmados többséggel fogadta ezt el a parlament frakciókon átívelően Strasbourgban. Engem igazából az érdekelne, hogy mennyiben tartja be a bizottság ezt az iránymutatást. Azt ugyanis nem engedhetjük meg magunknak, hogy itt vannak a legszigorúbb, a világon a legszigorúbb szerekkel kapcsolatos jogszabályok Európában, aztán onnan importálunk, ahol olyan szereket használnak, amelyek Európában és Németországban be vannak tiltva. A bizottságnak a WTO keretében és arra figyelnie kell, hogy a parlamentnek ez a döntése tiszteletben legyen tartva. Next. Uh... Következő hozzászóló. Itt a listán a következő IPU-s kolléga Nikola Rinaldi az AD-tól. Köszönöm elnök úr, és szeretnék összetett mondani a jelentésért a jelentésben jó pár következtetést érdekesnek és pozitívnak tartok. Azért lenne néhány kérdésem is ezekkel kapcsolatban. Az a kapcsolatban, hogy ahhoz, hogy sikeresek legyünk, legalábbis én úgy gondolom, ahhoz, hogy ez nemzetközi, akár bilaterális, akár multilaterális megállapodás sikeres legyen, arra is szükség van, hogy eh, legyen némi konvergencia az összes fél részéről olyan eh, intézkedések tekintetében, amelyeket eh, meg kell hozni és végre kell hajtani nemzeti szinten. A kérdésem az, hogy milyen fajta felügyelet, milyen fajta értékelés működik ezeken a területeken. Konkrétan arra gondolok, hogy több kereskedelmet, több munkahelyet tudunk teremteni, több lehetőséget tudunk biztosítani mindenkinek számára, de ennek az a feltétele, hogy emögött legyen például egy jó nemzeti adórendszer, hiszen ez a jövedelem újraelosztásának a részét képezi. A kereskedelemmel elért jövedelem elosztásáról van szó. Aztán a korrupció elleni harc akár kereskedelemről van szó általában, akár közbeszerzésről, ugye eltérő a tapasztalatunk, de azért a korrupció az jelen van. A, és itt szerepel a korrupció elleni harc témája, ez nem VTO-s kompetencia, nemzeti illetékességbe tartozik, a nemzeti hatás, hatóságok foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Minden esetre biztos, hogy feltétele annak, hogy sikeresebb legyen a kereskedelem. A közvéleményre is gondolni kell, a nem szervezetekre, az egyes üzleti szervekre. Ezzel kapcsolatban az egyes országokban nagyon el, eltérő a helyzet, és a megalapodások is eltérő témákat tartalmaznak. Itt a parlament szerepe is változik. Van, amikor a parlament ezekben teljesen részt vesz, és van, amikor a parlamentnek a szerepe abszolút marginális egy adott országban. Úgy gondolom, hogy többféle erőfeszítést meg kell tenni azért, hogy az egyes nemzeti szakpolitikák is feladatot kapjanak, és sikere vihessék ezeket a kereskedelmi megállapodásokat. Harrison úr. Elnök úr. Jex eh, úr elmondta, amit szerettem volna mondani. Ugye a parlamentek közel állnak az emberekhez, és mi itt európai parlamenti képviselők vagyunk, a, és ezen kívül pedig a parlamenti konferenciának a tagjai ülnek itt a VTO részéről. A jelentés összefoglalójának egy részére szeretnék rámutatni. Az érdekelt feleket említi ez, illetve általában a közvéleményt. Tehát szeretném tudni, hogy például a bizottság részéről, illetve a kolléga, aki a prezentációt tartotta, hogy gondolják azt, hogy hogyan lehetne ezt valóban végrehajtani, vagy pedig az IPO, VTO parlamenti konferencia képviselőit is szeretném megkérdezni, hiszen ők igazából ők állnak kapcsolatban a szakszervezetekkel, nem kormányszervezetekkel, általában a közvéleménnyel. Tehát milyen módon lehet megbeszélni ezeket a kereskedelmi kérdéseket, hiszen ezek nagyon fontos témák az összes tagállam gazdasága szempontjából. Például a felsőházban nemrég történt egy ilyen vállalás, és úgy döntöttünk, hogy nem kormány szervezetekkel is kapcsolatot fogunk tartani. Kérdezném, hogy esetleg máshol is történt-e ilyen, vagy itt az Európai Parlamentben ugye ma délelőtt is láttuk a biztos urat, hogy nagyon elkötelezett ezekben a témákban. Igen, valóban. Ma délelőtt újra, ugye ez rendszeresen így történik nálunk, egy nagyon élénk megbeszélést tartottunk Dehucht biztossal, aki az Európai Bizottság kereskedelmi biztosa. Én is szeretnék föltenni egy kérdést. Őszinte leszek. Egy kicsit sajnálatosnak tartom, hogy konkrét javaslatok nem szerepelnek a jelentésben. A kérdésem az, direkt ön, a panel tagjai önkorlátozást gyakoroltak, vagy pedig inkább azt mutatja ennek a javaslatunknak a hiánya, hogy, hogy igazából nagyon messze állunk a problémák megoldásától. mi volt a reakció a jelentésre? Ha egyáltalán volt reakció például a VTO-s folyosókon? Van erre vonatkozóan bármilyen információjuk? Most vissza is adom a szót. Nem, még valaki, még valaki kéri a szót? Parancsoljon. Kérem, hogy mutatkozom is be. Michel Nazar Jordániából. A jelentés, ahogyan joggal mondtam, a kérdéseket felsorolja, de nem specifikus. Egy jordániai tapasztalatból ról számolhatok be. A szomszéd országokban az energia és a, az üzemanyag költség alacsonyabb, és ez e, olcsóbbá teszi az ipari termelést is, és a szolgáltatást is. Ugyanakkor pedig ezek a szomszédos országokban nem lehet szabadon utazni, és ilyen módon a jordániai termékekkel szemben jobb helyzetben vannak, mert pedig Jordánia volt az első országok között, az egyik első arab ország, aki belépett a WTO-ba. Azaz nem elég specifikus ez a szabályozás, és úgy gondoljuk, hogy sok ipari ország sokkal nagyobb hasznot húzott a WTO megállapodás aláírásából, mint mi, mint a fejlődő országok, mint például mi magunk Jordánia. Tehát sokkal nagyobb figyelmet várunk el az dokumentumokban is a fejlődő országok tekintetében. Köszönöm az úr, attól félek, hogy nem a mi fórumunk az, amely egy második jelentést írhat. Igen, hallottuk, amit mondott. Nos, megadom a felszólalóknak a sót. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Úgy hiszem, hogy az első kérdés az aid for trade, tehát a kereskedelemért elvre vonatkozik. Hogyha figyelembe veszik, hogy egy kereskedelmi facilitációs megállapodás jön létre, akkor ez egy kitűnő példáját adná annak, hogy a különösen a fejlődő országokban hogyan lehet a jövőben beruházásokat és befektetéseket alkalmazni egy olyan környezetben, amikor az árukat sokkal könnyebben lehet határon átnyúló módon mozgatni. Ez pedig a VTO struktúráját is támogatni fogja. Nem vagyok benne biztos, hogy a non-tariff measures, a nem vám típusú intézkedésekre vonatkozó kérdést jól értettem. De ha jól értettem, Jörgsze úr azt mondta, hogy a WTO elég sok szakpolitikai lehetőséget kínál a hazai jogalkotók számára, és azt látjuk, hogy a trading environment, tehát a kereskedelem és a környezetvédelem összekapcsolása, valamint a vitarendezés kérdéseiben mindig felmerül a kérdés, hogy ez valóban mindig, ezek az intézkedések mindig a nagyobb minőséget szolgálják-e, ahogy Solc úr kérdezte. Valóban aggájaim, vagy kétségesen én vannak ezzel kapcsolatban. De azért azt remélhetjük, hogy az akadályok megszüntetése a liberalizációt szolgálja. Más ellentmondásokról is szólok, például a mezőgazdaság területén mutatkozó ellentmondásokról. Nos, a jelentés joggal mondta, hogy elegendő szakpolitikai játéktér áll a döntéshozók rendelkezésére, hogy megkerüljük ezeket az akadályokat. Következő kérdések. Ez a beruházások kérdése. Illetve, hogy mi változott meg. Nos, hogyha az elmúlt 50 évet megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy a globális értékteremtő lánc jelentősen megváltozott. Nézzük meg, hogyan kereskedünk máma. És hogyha növelni akarjuk a globális value chain akkor felmerül a kérdés, hogy egy befektetési megállapodásra nincs -e szükség. Tehát azok az országok, akik részt akarnak venni ezen globális értékteremtő láncban, nem tartják-e szükségesnek azt, hogy egy ilyen megállapodás létrejöjjön, és hogyha nem írják alá ezt a megállapodást, mert ha volna ilyen befektetésvédelmi megállapodás, akkor ebből a értékteremtő láncolat, vagy a termelési táncolat résztvevői nem tudnak hasznot húzni, és 2002-ben a VTO azt a lehetőséget még nem használta ki. I think the report also makes clear... Úgy gondolom ugyanakkor, hogy a jelentés, és itt rátérek, a korrupció és a transzparencia, az átláthatóság kérdésére, tehát a jelentés világosá teszi, hogy Világosá teszi tehát, hogy a kormányok elkötelezett együttműködése segít a kereskedelmi kapcsolatok megteremtésében is. De persze szakpolitikát összeegyeztetése mindig problematikus. Mennyi szakpolitikai játékteret kínálunk, és felmerül az a kérdés is, hogy az egyes intézkedések mikor korlátozzák a szabad kereskedelmet és úgy gondolom, hogy maga a jelentés világosá teszi, hogy a döntéshozóknak is nagy játékterük van, és hogyha a vitarendezés folyamatát, illetve a fellebbvételi testület eh, döntéseit vizsgáljuk meg, mondjuk az első tonhal panel eh, döntése ma már nem volna inkompatibilis a VTO szabályokkal. Tehát, hogyha megnézzük eh, ezt, akkor látjuk, hogy milyen nagy játékteret kapnak a szakpolitikusok a policy space-ben. Nem szólhatok a parlamenti képviselők bevonásáról, de a stakeholder fórumról beszámolhatok. Ez nagyon hasznos, minden évben részt veszünk ezen, és nagyon értékes, érdekes eszmecserét folytatunk. Más szereplőkkel, stakeholderekkel együtt. Persze a tendencia az, hogy a biznisz a bizniszsel, az NGO az NGO-val húz és, egy, és vélekedik egy irányba, tehát az üzleti világ képviselői, az üzleti világ a civilek, a civilekkel, de azért van átjárás a két csoport is, között is. Ez pedig az ön felvetésére utal vissza, elnök úr. Úgy gondolom, hogyha elolvas a jelentést, akkor ez tartalmaz javaslatokat, de ezek nem elég konkrétak, de hogyha konkrétak lennének, akkor akkor azzal támadtak volna meg bennünket, hogy már megint csak szép szavak ezek, de nem lehet megvalósítani őket. Hiszen valóban hol van az a politikai szándék, mely előbbre vinné a VTO-t? Létezik egyáltalán ilyen szándék? Éppen ezért úgy gondolom, hogy a panel képviselői joggal korlátozták magukat, és szándékkal, ne felejtsük el, hogy a DDA tárgyalások, a dohai fejlesztési forduló tárgyalások most zajlanak, és nagyon sok olyan kérdés van, amelyeket a DDA megállapodás után lehet csak megtárgyalni. Ezek fontos kérdések, a befektetések kérdése, a szolgáltatások, az importkorlátozások kérdése, ezek olyan kérdések, amelyeket formalizálni kell majd. Persze, mindig kellemes a a beszámoló szerzőinek szerepe, hiszen mi javaslatokat fogalmazhatunk meg, de az igazi kihívás abban rejlik majd, hogy ezen e, javaslatokból valóság váljék. Köszönöm szépen. Jó, jó Jörgensen. Ugye arról beszélt, hogy az országok egy kis csoportja a DDL e ügyét túlszul ejti, el tudja mondani, mire is gondolt, mire, mire utalt? Köszönöm, elnök úr, nem igazán. De azért remélem, hogy minden ország konstruktívabb lesz Genfben, és sikerül megállapodásra jutni a WTO, a DDA érdekében, és általában a WTO tagság érdekében rövid leszek. Sok kérdés igazából a jelentés készítőihez szólt, és én nem vagyok közéjük tartozó, de azért a bizottság képviseletében szeretnék reagálni néhány kérdésre, és utána általános megjegyzéseim is lennének. Európai Bizottsághoz intéztek egy konkrét kérdést a fit növényvédelmi szabályok, illetve ami élelmiszertermékeink biztonságára vonatkozott a kérdés. Megerősíteném azt, hogy az Európai Unióban átfogó és jó keretet alakítottunk ki egészségügyi és növényegészségügyi jogszabályokkal. Ezek érvényesek az Európai Unióban, teljes mértékben végrehajtásra kerülnek, úgyhogy meg tudom azt erősíteni, hogy természetesen a mi rendeletünket alkalmazzuk, végrehajtjuk, és amikor szükséges, akkor fejlesztjük is, hogyha az európai fogyasztók egészséges biztonsága ezt igényli. Több kérdés kapcsolódott ahhoz, hogy a kereskedelemnek milyen a hatása a minőségre, az országok fejlődésére. Bározó úr az Európai Tanács elé hozott egy dokumentumot februárban, ezekkel a témákkal foglalkozott, és a nemzeti szabályozási rendszereket írja le a, azért, hogy a kereskedelmi liberalizáció összes előnyét élvezhessék a tagállamok. Erre vonatkozó szabályokat tartalmazott a dokumentum. Fölmerült ez a kérdés is, hogy igazából az ajánlások általánosak, Véleményem szerint azért van egy kivétel. A WTO, a dohai megállapodás és a rugalmassági igény, illetve az egyes országok felelősségének a kérdése, hogy hogyan illeszkednek az össze, a többi tag keretek közé, és úgy gondolom, hogy ez azért itt például a rugalmasság tekintetében egy konkrét javaslat, az igaz, hogy ajánlások szintjén sokkal általánosabb a jelentés többi része, mint ez az egy pont. Egy nagy kérdés, hogy jelentős változások történtek a világgazdaságban az elmúlt évtizedben, vagy akár hosszabb időre is visszatekintünk, és a kérdés az, hogy a multilaterális kereskedelmi rendszerre ezek a változások hogyan hatnak, és hogy tudjuk ezeket figyelembe venni Genfi munkánk során, a munkánk szervezése során. Megkérdezte hogy az elnök úr, hogy Genfben a dokumentum benyújtásakor milyen reakciók voltak. Amikor a VT elő, elő vitték a jelentést, akkor jó pár tag felismerte, hogy jelentős az eltérés a szakértői csoport, a panel tagjai között is, és inkább ugye általános ajánlásokat írtak le, a flexibilitás, a rugalmasság kérdésén kívül ugye inkább általánosan foglalkoztak, és valószínűleg azért fogalmaztak, és valószínűleg azért, mert köztük is véleményeltérés volt. Természetesen a bizottsághoz többi kérdést intéznének, akkor itt vagyok, és rendelkezésükre állok. 23-as napi rende pontot ezzel lezárjuk. Szeretnék köszönetet mondani a VTO parlamenti konferencia tagjainak a részvételért. Köszönjük, hogy a két napi rendi pont megvitatása során velünk voltak. Természetesen, ha itt kívánnak maradni, akkor szívesen látjuk Önöket. Persze, ha el szeretnének menni, azt is elfogadjuk. Egyébként holnap 10 órakor folytatjuk az ülésünket. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy 9.50-re jöjjön mindenki, hogy biztosan el tudjuk kezdeni majd az ülést pontosan, mert nagyon sok feladatunk lesz holnap is az irányító bizottság ülésen. Köszönöm szépen a részvételt. 20-as napi rendi pont.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 May I ask the who are leaving to do it as swiftly and quietly? Akik kimennek a teremből, azokat kérem, hogy ezt csöndesen tegyék meg, mert szeretnénk folytatni az ülést. Ah, okay. Next item again. Item 20. 20-as napi rendi pont. A szakbizottságunknak véleményt kellett írnia az MV számára, amely a jelentést készítő bizottság. Üzemanyag minőségről szóló irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló irányelv módosítása, ez a jelentés témája. A mi előadónk Josefa Andrész, és ma a módosító indítványokról beszélünk. Az előadónk véleményéhez benyújtott módosító indítványait beszéljük ma meg. Még egyszer szeretném azt kérni, hogy csöndesen távozzanak. Josefa, önél szó. Köszönöm, elnök úr. Bueno, es verdad, es Véleményt adunk az illetékes környezetvédelmi bizottság számára de már volt egy munkaülésünk, ahol erről a véleményről szót ejtettünk, és megbeszéltük a módosító indítványokat, és kitűztük a fő célokat. Itt a üzemanyagok minőségéről, és a megújuló energiaforrásokról szóló bejelentésről van szó. 103 módosító érkezett, a nagy számuk is mutatja, hogy mennyire fontos ez a vélemény, és összességében egyébként maga a jelentés is. Számos olyan kérdés van, amit meg kellene beszélni, és amit meg is fogunk beszélni. Az egyik ilyen kérdés a közvetett földfelhasználás számítási alapja. Ezzel kapcsolatban volt egy bizottsági javaslat, amely azt mondta, hogy talán ez nem egy tökéletes eszköz, de hát ezen nehez, nehéz változtatni, és valami fajta számítási módszere, képletre szükségünk van a közvetett földhasználat változás számítására. Szükségünk van adatokra, amelyek eh, megalapozottak, hatékonyak és amelyek védhetőek. szükség van arra is, hogy 2020 utáni széndiokszid kibocsátás kiszámítására megfelelő eszközeink legyenek, és szükség van, hogy a második generációs bioüzemanyagok is ugyanazokkal a fenntarthatósági eh, követelményekkel szembenézzenek, és azoknak megfeleljenek, eh, mint az első generációsak. Az ezzel kapcsolatos modell még nem teljesen kiérett ahhoz, hogy hatályba lépjen eh, ennek hatása lesz a közvetlen jövőre is. Úgy gondoljuk, hogy egy átmeneti időszakra van szükségünk, és ennek bizonyos fajta jogalmasághoz kell majd kapcsolódnia. Tehát fontos, hogy a, hogy a kibocsátásokra határértékeket szabjunk meg, és fontos az, hogy az megújuló energiaforrások esetében 10%-os levonásra kerüljön sor ezzel a bizottsági eredeti javaslat is módosul, és ennek nyilvánvaló hatása lesz a piaci folyamatokra is. Nyilvánvalóan fontos, hogy a, megtartsuk a szorzószámokat, a képlet ugyanis nagyon bonyolult, és jelenleg a bioüzemanyaggyártó, a második generációs bioüzemanyaggyártó üzemek létesítésére nincsen eléggé ösztönző eh, környezet. Miért eh, kell megoldanunk ezt a problémát? Hogyan tudjuk megoldani a problémát? Hogyan tudjuk növelni a átláthatóságot, és hogyan tudjuk a nemzeti rendszereknek hatékonyságát javítani, ez lenne a kérdés. A probléma az, hogy ennek az irányelvnek a keretében ténylegesen meg tudjuk-e oldani a problémát, és ténylegesen tagállami illetékességről van szó ebben a kérdésben. Tehát a, a bizottságnak kellene itt nyilatkoznia, hogy hol kell ezt a szabályzást elhelyeznünk. Ez egy rendkívül technikai jellegű, meglehetősen összetett jelentő, jelentés, rendkívül sok technikai jellegű megbeszélésre kerül sor. Nekem az a véleményem, hogy azokon a pontokon kell előrelépés elérnünk, ahol egységesen tudunk fellépni, és nem ott, ahol megosztottak vagyunk. Ez lenne a javaslatom, és azt mondtam az, a projekt első bemutatásakor, hogy nagyon sok elvárással, nagyon nagy elvárásokkal tekintünk a jelentés elébe, de itt még a bizottság részéről bizonyos magyarázatokra van szükségünk. Hogyan látják tehát a számítási képletet és a fenntarthatóság kérdését? Ezt a kettőt kérdezném. Több mint száz módosító. Ez is mutatja, hogy ezzel a fontos témával milyen sokan foglalkoznak. Meghallgatjuk az árnyék előadókat. Elizabeth Gössinger az első néppárt. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék először is köszönetet mondani a az előadónak a bevezetőjéért. Üdvözlöm nagyon is, hogy az első technikai jellegű megbeszélésen az árnyék előadók között bizonyos pontokat sikerült azonosítani, amelyekben mindenképpen egyességet tudunk kötni. Úgy gondolom, hogy pontosan eh, a határértékek és a fenntarthatósági kritériumok meghatározása területén nagy valószínűséggel lehetőség lesz arra, hogy a frakciókon belül is közel legyenek az álláspontok, és megfelelő megoldásokat találjunk. A nagyobb problémát inkább, és ezekről már volt szó az előadó bevezetőjében, nyilván valóan az ilok számítási modellje képezik, és az úgynevezett többszörös számbavételnek a problémája. Ezzel kapcsolatban is tartottunk már eszmecserét, és szükség volt egy bemutatóra is, illetőleg más szakbizottságok is foglalkoztak, belettek vonva ebbe a témába, és a bizottság, az Európai Bizottság maga is már állásfoglalásában bevallotta, hogy ez az ILUK számítási modell részben nagyon is hibás, illetőleg mellélő, nem igazán ad kézzel fogható vagy felhasználható eredményeket a kezünkbe. Az előadóval itt ellenkeznék, ugyanis ő azt mondta, hogy nem tökéletes, de hát azért mégis szükségünk van egyfajta számítási módszere, képletre. Ezzel alapvetően egyetértek, de mégiscsak óva intenék attól, hogy egy nem tökéletes számítási módszert eh, hagyjunk jóvá ezen a területen. Úgy gondolom, ugyanis, hogy ezzel talán több kárt okozunk, mint már ebben az időszakban annak tudatában lennénk. Van egy aktuális eh, tanulmány a Berlini Műszaki Egyetem tollából ebben a témában, és az a szakvélemény azt mondja, hogy az ILOK modell rendkívüli ingadozásokat eh, hoz magával, függően attól, hogy a különböző eh, számítási tényezőket hogyan alkalmazunk. 200-tól egészen 180 százalékos szórás van itt, ingadozás van itt, itt egy független szakértői véleményről van szó, egy műszaki egyetemnek a tollából, tehát itt hallgatnunk kell rájuk, meg kell néznünk, hogy mit mondanak a független uh, tudományos szakértők, mielőtt a politikai döntéseket ilyen kérdésekben meghozzuk, ugyanis hogyha egy bizonytalan, kiforratlan modell modellt teszünk a gazdasági szektornak a nyakába, akkor nyilvánvalóan ez Európában munkahelyeknek az ezrét fogja érinteni. Tehát mielőtt a végrehajtásra térnék, ezt pontosan meg kell fogalmazni. És a másik probléma, ugye a többszörös számbavételnek a kérdése, erről is szólt itt az előadó. Én már tudom most, hogy politikailag nagyon kedvelt dolog egyszerű szavakkal feketén-fehéren festeni le a valóságot, de úgy gondolom, hogy az energiatermelés az mégiscsak egy olyan terület, ahol ennél árnyaltabb megközelítésmódra van szükségünk, és van szükség egy művi súlyozásra a különböző csoportok között. Nem szabad egyszerűen csak a jóról, meg a rosszról, a fekete, meg a fehér, a jó és a rossz bioüzemanyagról beszélni, ugyanis ennek konzekvenciái lesznek. Különböző generációi vannak a bioüzemanyagoknak, amelyeknek, amelyeket külön, amely különböző sebességgel fejlődnek. Nyilvánvalóan a második és harmadik generációs bioüzemanyagokra kell majd koncentrálnunk, de nem szabad ekkor sem a fekete-fehérre festés és a jó-rossz csoportba való beosztás útjára lépni, mert ez a rossz megközelítésmód. Érdekesnek tartom, hogy mi lesz majd a végső végkövetkeztetés, hogyha többszörösen veszük figyelembe a bioüzemanyagokat. Nem arról van szó, nem arról van szó, hogy több bioüzemanyag lesz a közlekedési szektorban, hogyan is 25 hogyha ugyanis bizonyos üzemanyagból 25% eh, lesz elég ahhoz, hogy egy másik, amire másik üzemanyagból 100%-ra volt szükség, akkor ez azt jelenti, hogy 75%-os csökkenéssel kell számolnunk, ez gazdaságilag nem fenntartható. A vége pedig az lesz, hogy az európai kis- és középvállalkozások, valamint az európai munkavállalók ezen a területen ráfizetnek. Úgyhogy itt mégis megfelelő szemmértékkel kell eljárnunk, és föl kell tennünk azt a kérdést, hogy hosszú távon a gazdaság és az innováció számára itt Európában mi az, ami fenntartható, és téven a kereskedelmi deficitünket, a kereskedelmi hiányunkat az energiabehozatal területén csökkentenünk kell. Nem szabad ezt az egész szektort olyan modelleknek alávetni, amelyek csak tovább növelik a függőségünket az energiállátás területén, ezelől, ezelőtt ettől mindenképpen óva inteni. Ezen a területen tehát foglalkozzunk a műszaki technikai részletekkel sokkal inkább, és csak utána térjünk át a konkrét politikai ajánlások megfogalmazására. A de Katrin Birdel következő. Gyorsak vagyunk ma. Köszönöm szépen, és szeretnék köszönetet mondani a jelentésért is az előadónak. Ez egy olyan téma, amivel mindannyian foglalkozunk. Tudjuk, hogy egyre nagyobb a fontossága, mert egyre több következménye van. Ugye a széndiokszid kibocsátással kezdtünk el foglalkozni, és azt hittük, hogy jó megoldást találtunk, de aztán valójában nálunk okosabb emberek több pénzt csináltak ebből, és más megoldásokat alkalmaztak, mint amit mi terveztük. És így az elképzelésünk, illetve a földek felhasználásának a megváltozása, amit igazából mi nem terveztük, amikor eredetileg kitaláltuk ezt a témát, hát másképp alakultak a dolgok. Nagyon sok módosító indítványt nyújtottak be a kollégák. Úgy gondolom, hogy konstruktív a megközelítésünk, ezt a megközelítést kell követnünk Ebben a szakbizottságban különösen ugye sok az információnk, általában van, amikor kevesebb az információnk, de sokszor foglalkozunk csak a kereskedelmi kérdésekkel, sokszor csak ingent vagy nemet reagálunk, de úgy gondolom, hogy például a 44-es módosító indítványunkban ugye azt kérjük, hogy a, mi legyünk a felelőse ennek a jelentésnek, mert közvetlenül szeretnénk részt venni ebben a munkában. Számomra ez egy fontos kérdés. A föltulajdon kérdése, főleg a fejlődő országokban, borzasztóan nehéz kérdés. Talán nem is kereskedelmi téma. De amikor a földhasználat változásáról beszélünk, akkor sokszor kiderül, hogy a fejlődő világban nagyon sokszor nem megfelelő a föltulajdoni regisztráció, és sokszor olyanok szerzik meg a földet, akik a kisemberek számára úgy tűnnek, hogy joga van a föld megszerzésére, például a falu vezetői jelentős nyomást gyakorolnak a helyi közösségre. Minden esetre változik a helyzet, torzul a helyzet. Nagyon sokat és hosszasan beszéltünk ugye a kereskedelem és a környezet, illetve a kereskedelem és az emberi jogi kérdésekről. Például Kolumbiában is nagyon sokat foglalkoztunk a kérdéssel, hogy hogyan változott a helyzet. A földjog kérdése mindig visszatér. Úgy tűnik, hogy most már valamilyen pozitív megmozdulás is történni fog. Úgy gondolom, hogy Európa esetében és a fejlődő országok kérdése tekintetében nagyon jó, ha megnézzük az átláthatóság témáját. És hogyha próbáljuk ösztönözni azt, hogy akár a gabonatermesztés, de akár az erdőgazdálkodás, vagy az mm, egyéb területekén és a földhasználat területén az átláthatóságot próbáljuk támogatni. Aztán a következő kérdés a nem jogosultak földhasználata. A földekkel kapcsolatos igények. Nemrég Malaviban voltam egy faluban, és eh, én voltam az első európai, aki eljutott abba a faluba. Csodálkoztam is ezen, de nagyon eh, elszigetelt kis falu volt, de mindenkinek volt mobiltelefonja és úgy gondolom, hogy a technológia lenne az egyik olyan eszköz, amivel az átláthatóságot tudnánk biztosítani. Aztán a üvegházhatású gáz kibocsátás kérdése. Tagállamok, Európai Parlament, iparképviselői együtt kell konstruktívan dolgoznunk ezeken a kérdéseken. Nagyon időszerű ez a jelentés, kell, hogy dolgozzunk ezen. Végül még szerettem volna azt is elmondani, hogy az elszámolási rendszer túl komplikálása miatt aggódom, hiszen így ilyenkor mindig bizonyos embereket támogatunk, mert mindig lesznek olyanok, akiknek sikerül kijátszaniuk a mi szabályainkat. Legyen egy értelmes megközelítésünk, racionális megközelítésünk, és amennyire lehet, legyen egyszerű ez az elszámolási rendszer. Tudom, hogy nem könnyű. Még egyszer köszönet az előadónak a jelentésért. Köszönöm szépen. Tíz percen belül le kell zárnunk ennek a dossziének a vitáját. Kérem, hogy ezt értsék meg. Következő pedig Paul Murphy lesz, a GUE részéről tessék. Köszönöm szépen, és köszönöm én is a jelentéstevőnek a munkáját. Azt hiszem, hogyha elolvassák a módosítóimat, módosítóinkat, akkor láthatják, hogy némely módosító teljesen ellentmond a jelentésben foglaltaknak. Lesznek olyanok, amelyekben sikerül majd kompromisszumot találnunk, mások teljesen ellent mondanak, és itt nem vagyunk képesek kompromisszumra. Számunkra az a kérdés, hogy komolyan veszük e az éghajlatváltozást kiváltó gázok csökkentésének célját. Levonjuk-e a jelenleg tudható az első generációs bioüzemanyagokról tudható, és az ők általuk okozott problémákról való információk tanulságát. És mi ezt komolyan gondoljuk ezeket, is ezért egy sor módosítót készítettünk el, melyekkel azokat a kulcs kérdéseket szeretnénk kidomborítani, amelyek mellett vagyunk. Egyrészt nem az 5%-os, az első generációs bioüzemanyagok 5%-os plafonja mellett vagyunk, hanem sokkal inkább a 3%-os plafon mellett. A korábbi időseinkön beszéltünk már az első generációs bioüzemanyagok által okozott problémákról. Aztán pedig az állók tényező figyelembevételével attól a pillanattól kezdve, hogy a irányelv hatályba lép, éppen ezért erre is benyújtottunk módosítót. Harmadsorban a land grabbing, tehát a termőterület elvétele, a benszülött vagy indigén közösségek jogait és olyan szempontok, amelyeket meg kell jeleníteni a jelentésben. Negyedsorban pedig a rendszernek való megfelelés, a compliance ellenőrzését kell, hogy szolgálja egy eh, felügyelő rendszer. Erről is szól módosítunk. Ötöt sorban pedig szélesebb, illetve komolyabb kérdéseink vannak a tekintetben, hogy ezek a termékek mennyiben azon termékek, amelyeket második generációs fejlett bioüzemanyagnak neveznek, mennyiben felelnek meg ezeknek az elvárásoknak. Így tehát a listát szigorúbbá szeretnénk meghatározni annak érdekében, hogy a második generációs üzemanyagok definícióját eh, határozottabb és félreérthetetlenbé tegyük. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most megnyitjuk a vitát. Először megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor annak idején be lett vezetve a 10%-os kvóta, akkor én határozottan ez ellen voltam, mert már akkor beláttam, illetve láttam, hogy szükségtelen vagy elhibázott beruházásokhoz fog vezetni. Annak idején azonban nagyon sok környezetvédelmi szervezet támadásba vett, hogy megkérdőjelezem az ő céljaikat, a környezetvédelmi célokat. Most a dolog megfordult, mert most ugye szeretnék beruházás biztonságot, a beruházások biztonságát, kiszámíthatóságát biztosítani, és nem akarom majd eddigi szabályokat megszüntetni. Most úgy gondolom, hogy biztosítanunk kell, hogy az átmenet úgy legyen megszervezve, hogy a már megvalósult beruházások, vagy folyamatban lévő beruházások hosszú távon stabilak maradhassanak. Különben sok pénz megy veszendőbe, sok munkahely vész el, és ezt nyilvánvalóan az Európai Unió politikája nem lehet. Úgyhogy egy lassú átmenetet kell megszervezni. A második megjegyzésem, én azért harcolok, hogy az import kérdést ugyanúgy rendezzük, mint a helybeli termelésnek a kérdését. Ugyanis nem megengedhető, hogy a saját bioüzem anyag kvótáinkat importból fedjük le, olyan importból, amelyek nem teljesen ellenőrizhető feltételek között lettek előállítva. Fontos, hogy figyelembe vegyük, hogy a saját üzemanyag kvótáinkat nem arra, szabad, nem arra kell felhasználnunk, hogy harmadik országokból érkező kétes eredetű bioüzemanyagot importáljunk. Nem fogadhatjuk azt sem el, hogy a bioetanol, ami Brazíliából az Egyesült Államokba kerül, utána olyan preferenciákban részesüljön, amelyek lehetővé teszik, hogy az Egyesült Államokból átkerüljön Európára, Európába. Ez egy olyan körforgás, amit nem szabad tovább fűtenünk a jogalkotási eszközeinkkel. Harmadsorban pedig a használt étolajnak a bio üzemanyagként való kvalifikációja, azzá való minősítése számomra teljesen érthetetlen. Talán a belgák értik, miről van szó, mert az utolsó sült krumpli sütő által használt, elhasznált étolajat is így értelmesen tudják felhasználni. De hogyha ezt egy általános szabályá minősítjük, akkor alapvetően a étolajnak egy sajátos hasznosítási iparágát fűtjük be, és ez nyilvánvalóan a harmadik országokból érkező elhasznált étolaj importját fogja csak fűteni, amit meg kellene akadályoznunk. Ja, dank. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen az előadó munkáját is. Mindjárt Ben Lange is sorra fog kerülni a sorban, amit Elizabeth Köstinger által, és amit Berlange által e, itt elmondtak, már, ők már elmondtak, azt szeretném aláhúzni. Én voltam egyike e, Németországban az elsőknek, aki repcét termesztett, és nem értettem sohasem, hogy az ilokot, ilok számítás alapján hogyan lehet a repce, repce termelést értékelni. Ennyire rosszul, tudományosan megalapozott dolgot, mint annak idején a repce értékelés még nem láttam életemben. És ami a második generációs üzemanyagot illeti, Teljesen egyetértek Ben Langéval. Nem, egy, nem érthető, hogy amíg folyékony üzemanyagot fűtőolaj formájában égetünk el, addig nincsen értelme a szilárd biomasszát felhasználni üzemanyagként. Ez ökológiai szempontból is értelmetlen. Ugyanis a szilárd biomasszának van a legnagyobb, legnagyobb fűtőértéke úgy gondolom, hogy ezzel tudnák az eddigi fűtőanyagokat pótolni. Számomra teljesen érthetetlen, hogy itt miért van ilyesfajta eufória a második generációs üzemanyagok iránt. Második megjegyzésem. Mezőgazdászként sosem engedném meg az üzememben, hogy, hogy az hogy az hogy a szalmát azt szilárd biomaszának használják fel, azt takarmányozásra kell használni. Ez ökológiai szempontból nagyon nagy hiba, hogyha a szalmát nem arra használjuk, amire való. Vannak területek, ahol ez talán értelmes, talán más felhasználási célok is elfogadhatóak, úgyhogy nem igazán értem, hogy a zöldek mivel látják itt a többet értéket, és azt sem értem, hogy miért készítenek a repcéből bioüzemanyagot. A saját szakbizottságomban a zöldek állandóan azt kérik, hogy legyen egy ö, ö, protein stratégia Európa számára. Hogyha a e, repcét mondjuk négy mondjuk négy e, négy e, tonna repcét 2,5 tonna takarmányra és 1,5 tonna üzemanyagra lehet felhasználni. És azt látjuk, hogy a repcét magyarán szólva sokkal több protein előállítására lehet felhasználni, mint más növényeket, akkor nem igazán értem, hogy a repcét miért használjuk a bioüzemanyag előállítására. A repce az egyik a legjobb olyan ö, haszonnövényeknek, amivel Európában rendetke, rendelkezünk. 5,3 millió hektár repceink van erre, a vetésforgóba feltétlen szükségünk van. 11, ö, 11 hónapon keresztül tudja fedni a talajt és akadályozza meg a talajeróziót. Az ilók számítása ezt a, re, ezt a repce termesztési kultúrát akarják tönkre tenni, úgyhogy itt mindenképpen van még megbeszélni valónk, és azok, akik ezt a számítást alkalmazzák, azok gyakorlatilag most nem diplomatikus módon megmondva nem rendelkeznek megfelelő szakértelemmel. Mielőtt megadjuk a jelentéstevőnek a szót, Fánstén úrnak a bizottság részéről adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek ezt a kitűnő jelentést, és köszönöm, hogy ilyen aktívan vitatják meg a jelentéstervezetet itt a szakbizottságban. Ez egy olyan kérdés, amely felkeltette az önök érdeklődését is, és jól értjük ezt, hiszen fontos nemzetközi kereskedelmi szempontokat vet fel ez a dosszié, melyekről nem szabad megfeledkeznünk. Először is. A bizottság részéről azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen egyetértünk azzal a látásmóddal, hogy bármilyen megoldást is találjunk, az ilok vagy az ájlok megoldására ennek ki kell bírnia a nemzetközi vizsgálatot, és VTO kompatibilisnek kell lennie. A bizottság elemzését ez a megfontolás vezette, és a bizottság um, hatástanulmányában is ezt a szempontot alkalmaztuk. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság által elkészített javaslat figyelembe veszi ezt. Érdemes volna talán egy picit elgondolkozni, vagy megmagyarázni ezt, hogy mit javasol a bizottság, különösen a plafonnal. Hiszen nem csak az önök szakbizottságában, hanem máshol is, ahol a javaslatról vitáznak, az a benyomásunk alakult ki, hogy nem teljesen világos, hogy mire lehet a gyakorlatban alkalmazni a plafont. Először is, tehát azt kell megérteni, hogy ez nem az első generációs üzemanyag felhasználást korlátozza, de még az sem, hogy mennyit lehet ebből termelni az EU-ban. Nem, ez egy olyan plafon, mely arról szól, hogy mennyi első generációs bioüzemanyagot előállítást ösztönzünk azáltal, hogy a megújuló energiaforrásokra vonatkozó szabályokat alkalmazzuk. Ez teljesen másról van tehát szó. Az 5%-os küszöb nem jelenti ezt, hogy a tagállamok nem gyárthatnak, vagy nem fogyaszthatnak több mint 5%-ot az új generáció, az első generációs üzemanyagokból, hanem azt jelenti, hogy a tagállamok ez első generációs üzemanyagok, bioüzemanyagok előállítását nem támogathatják több mint 5%-os arányban. És ahhoz, hogy a 10%-os bioüzemanyag keverési arányt elérjék, ahhoz e, már az 5% nyit a második generációs bioüzemanyagokból kell bekeverni. Ezzel nem akarjuk megakadályozni a bioüzemanyagok elterjedését, hanem sokkal inkább ez egy olyan intézkedés, melyekkel azt korlátó, melyel azt korlátozzuk, hogy mennyiben ösztönözzük az első generációs bioüzemanyagok előállítását. Még a modellről szólnék néhány szót. A bizottság teljesen világosan fogalmazott, amikor azt mondta, hogy a modellezésnek nagyon megbízhatónak stabilnak kell lennie. Nem hisszük, hogy a modellezés, illetve az ILOC értékek, melyek ebből erednek, eléggé megbízhatóak ahhoz, hogy szabályozói célra használjuk őket. Úgy gondoljuk, hogy ezen modell alapján nem tudjuk megmondani, hogy mely bioüzemanyagok fenntarthatóak, melyek nem, illetve melyek jogosultak az állami támogatásra, és melyek nem. A modellezés elegendő ö, szerepel bír a piac számára, piaci jelzéseket lehet ebből levezetni, átláthatóbbá teszi a, biza, a piacot, és a bizottság számára is iránymutatásul szolgál a megújuló irányelv kialakításában. Mindezt figyelembe véve tehát azt mondhatjuk, hogy Meglehetősen nagy a bizonytalanság a modellezéssel kapcsolatban, és ezt a bizonytalanságot nem tudjuk a belátható jövőben meghaladni. Ami pedig a önök szakbizottság által benyújtott módosítókat illeti, hát olyan sokat nyújtottak be, nem akarok mindegyeken végig menni, de egy-kettőt ki szeretnék ragadni egyrészt az a kérdés, hogy a megújuló elektromos árammal hogyan számoljunk el, hiszen a célok, melyekről az irányelv szól, nem a bioüzemanyagokra, hanem a megújuló energiaforrások közlekedésben való szerepére vonatkozik. Tehát a megújuló energi- elektromosság, melyet a közlekedésben használnak, szintén beszámít. Hogyha azzal azonban agályaink vannak, hogyha a vasúti közlekedésben becsatlakoztatott megújuló energia áram, megújuló áram részarányát felszoroznánk, hiszen ezzel eltorzítanánk az arányokat. És azt a benyomást keltenénk, hogy közel vagyunk már a célunk eléréséhez, pedig ez nem felel meg a valóságnak. A közúti közlekedésben azonban helyeseljük és támogatjuk a szorzó bevezetését, az elektromos áram felhasználása, a megújuló energia, megújuló elektromos áram felhasználása során, mert ezzel ösztönözhetnénk az iparágot. Még egy-két kérdést felvetek. Ugye a, a terület, a termőterület tulajdona és a termőterülethez való jog kérdését kulcskérdésnek tartjuk Március végén az előrehaladási jelentésünk során beszéltünk erről, és arra a következtetésre jutottunk, hogy jelenleg nem bizonyítható, hogy a bioüzemanyagok iránt megnövekedett kereslet az EU-ban negatív kihatásokkal járt a vidéki térségek felhasználása, az ehhez való jogosultság megzavarása tekintetében, vagy akár hogy a a harmadik államokban a land grabbing, a termőterület elvétele, elragadásának jelentése működne. Végezetül pedig a többszörös számításról. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, hogy világos jelzést adjunk a piacnak, mi szerint, hogy vannak olyan bioüzemanyagok, amelyek nagyobb értéket kapnak, ezeket ezek azok az üzemanyagok, amelyeket termőterület nélkül állítanak elő, tehát hulladékból, maradékanyagokból állítanak elő, és pontosan ezt ez a célunk, hiszen meg akarjuk akadályozni, hogy a bioüzemanyagok előállítása további terület felhasználáshoz vezessen. Még egyszer mondom azonban, hogy bizonyos módosítók elfogadása problematikus van a számunkra. Köszönöm szépen, megadom uh, a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm, és szeretnék köszönetet mondani az összes hozzászólónak is. Sok téma hangzott el, néhány esetben teljesen egyértelmű az állásfoglalásunk, és egységes is Ugye van ami, egy dolog, amit nem akarunk, nem akarjuk elveszíteni az élelmiszer előállítást, nem akarjuk az erdőírtást ösztönözni. Ma ez el sistema. Si I look es... Mm, Fontos tehát, hogy meghatározzuk a utat az ilok, megfelelően szolid és megalapozottá, hogy azt a bizottság állítja, vagy sem. Maga a bizottság is kérdőjeleket helyez el, de hát egy dolog biztos, ez az egyetlen számítási modell, amivel rendelkezünk. Talán vannak egyetemek, ahol más számítási modelleket fejlesztenek, de hát a bizottság ezt a számítási modellet javasolt, és azt mondta, hogy ez egy adekvát modell, megfelelő modell, és ez segít abban, hogy megakadályozzuk a további erdőírtást és ezzel a modellen más üzemanyagtermelési módszereket is fel tudunk mutatni. Tehát a kérdés az, hogy van-e más modell is, vagy ez az egyetlen lehetőség. Aztán van egy kérdés is, hogy bizonyos hatóanyagoknak vagy összetevőknek a többszörös figyelembevételét elfogadjuk el, vagy bizonyos százalékos arányokat határozunk meg. Ez is egy olyan kérdés, ami minket és a bizottságot még foglal, foglalkoztatja, illetve mi is megfont, különböző fenntartásainak adtunk hangot. Aztán itt van a vállalkozásoknak az érdeke. Vannak olyan vállalkozások, akik a termelésbe beruháztak, és ezek a vállalkozások azt mondják, hogy azt akarjuk, hogy az Európai Bizottság előálljon a farbával. A második generációs üzemanyagokat még nem termelik ezek a vállalkozások, azt várják ettől a jelentéstől, hogy a második generációs üzemanyagok termelésére megfelelő ösztönzőket lássanak ebben a jelentésben. Hát az a feladatunk, hogy ezeket az ösztönzőket létrehozzuk. Tehát a kérdés az, hogy kétszeres vagy háromszoros számbavétel lesz -e a dolog vége. A bizottságnak bizonyos technikai specifikációkat még meg kell adnia, és akkor aztán lehetőségünk lesz talán arra, hogy a tanács felé világos jelzést küldjünk, ezt várjuk tehát el, és nem szeretnénk, hogy olyan bioüzemanyagok és bioüzemanyag alapanyagok kerüljenek termelésre, amelyek veszélyeztetik vagy hátrányos helyzetbe hozzák a élelmiszertermelést. A helyzet átláthatatlan és nagyon hátrányos. Igen, nagyon ellentmondásos a téma. Szakbizottsági szavazás a következő normál intra, ülés, intra ülésen lesz júniusban. 25-ös napi rendi pont. Uh, this is egy jelentés ismertetése a Kári EU Parlamenti Vegyes Bizottság üléséről. Trinidad és Tobágóban volt ez az ülés, és a szakbizottságunk küldöttsége számol be. Az EPA alakította, tehát a gazdasági partnerségi megállapodás a Kári ennek a szervezetéről vagy szerv eseményéről van szó. Szóval igen, köszönöm szépen, elnök kérem figyeljenek. Szeretném a kollégákat emlé emlékeztetni arra, hogy a mi szakbizottságunknak volt nagyon fontos, hogy vegyünk részt a Kariformipán. Ugye ez egyetlen olyan fórum, ahol monitorozást végzünk, és a figyelni tudjuk a IPA előrehaladását, a végrehajtását ez a második találkozó volt. Az első találkozóra 2011-ben Brüsszelben került sor. Most pedig, ahogy az elnök úr is mondta, Trinidad és Tobagóban volt a találkozó. Először is nagyon jól megszervezték a vendéglátók az ülést, nagyon magas számban vettek részt a karabi, karibi partnerek. Mi egy kis hatfős delegációval mentünk, de mindannyian nagyon aktívak voltunk a találkozókon, a konferencián, és eh, Elina és Blanka a személyzet részéről nagyon jó támogatást biztosított számunkra. Az első panel a szokásos eh, bizottsági eh, bemutatkozás volt, a konzultációs bizottság is jelen volt itt, és szabályokról beszéltünk az első találkozón, ki fog elnökölni, és a többi, ezek is fontos kérdések. Mindenről meg tudtunk állapodni, és ezután át tudtunk térni a komoly valós témákra. A második panelt a Kariform elnöke elnökölte. Nagyon jó benyomást keltett ránk, és úgy tűnik, hogy nagyon megfelelő személy áll a szervezet elején. Az új főigazgató úgy néz ki, hogy nagyon felkészült, nagyon jó képességei vannak, és jó pár témát felvetett, például a tarifális csökkentések kérdését, például a használt autók és papír esetében, a bizottságnak egyetemű volt az állásfoglalása ezekkel a témákkal kapcsolatban, és mi nem változtathattuk meg ezt a pozíciót. Aztán a kereskedelem támogató intézkedések, amelyekről ígéret van, de nem történt meg a teljesítés, a jövőbeni támogatás kérdéseivel is foglalkoztunk a Karib-tengeri térség tekintetében, és részletesen beszéltünk az IPA által bemutatott kulturális kezdeményezési lehetőségekről, például a nemzeti örökség, az oktatás, és úgy gondolták, hogy gazdasági előnyöket szerezhetnének, hogyha a kulturális területeken különböző kezdeményezésekkel élhetnének nagyon aktív volt mindenki a tárgyalásokon, és nem csak IPA kérdésekről beszéltünk, hanem például a vízum kérdésekről is, amikor a karib-tengeri térségből Európai Unióba érkeznek látogatók. Mi úgy gondoljuk, hogy ez kereskedelmi akadály, hiszen hogyha a karibi kereskedő társaságok, ezeknek a személyzet el kell, hogy jöjjön az Európai Unióba, és nem tudnak eljönni vízumkérdések miatt, akkor ez igenis kereskedelmi akadályt jelent. Aztán gyártószektor, szolgáltatószektor és építészek mutatkoztak be, bemutatták, hogy milyen ö, problémák élnek az IPA-ban, de azt is mutatták, hogy bizalmat tekintenek a jövő felé, mert remélik, hogy az IPA teljes mértékben meg fog valósulni. Volt egy látogatás egy egyetemre is, és láttuk a régiós egyetemistáknak a hozzáférését az egyetemi oktatáshoz, illetve hogy hogyan tudnak az Európai Unióhoz is uniós lehetőséghez hozzáférni a cukoripar képviselővel is egyeztettünk, illetve infrastruktúrális kérdésekről is beszéltünk. A konferencia egészéről azt mondhatom, hogy ugye ott voltak az európai ö, képviseletek vezetői is, ez is abszolút pozitívan értékelendő. Két napos volt a találkozó, nagyon jó volt a légkör, nagyon jó benyomást keltettek a vendéglátók, de az is egyetemű volt, hogy aggályos az, hogy az IPA még mindig nem működik teljes mértékben, és a benne rejlő előnyöket még nem tudják az országok teljes mértékben élvezni. Hát a képek alapján tényleg látszik, hogy nagyon jó volt a hangulat. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Fisszász úr, ön a delegáció részvevője volt, ugye? Köszönöm szépen, elnök úr. Csak csatlakozni tudok ahhoz, amit az előttem szóló kolléga elmondott. David Martinnak igaza van. Kitűnően vezette a delegációt. Az együttműködés és a delegáció tagok közötti eh, hangulat kitűnő volt, a vendéglátóink is kitűnő vendéglátók voltak. De hát azért egy olyan országba látogattunk el, amely bizonyos nehézségekkel küzd. Ezek közé tartoznak bizonyos társulások, szervezetek, eh, amelyek az adott ország eh, esetében nem feltétlenül játszanak pozitív szerepet. Van a az egyik szervezetemben az egyik bizonyos országok vannak benne, aztán vannak más szervezetekben, más országok vannak benne, de nincsen olyan szervezet, ami valamennyi országot összefogná. Folyamatosan folyamatosan problémát okoznak azok a területek is, akik, amelyek függetlenek, az Európai Unióhoz tartoznak. Úgyhogy vannak olyan egyezmények, amelyeket az egész régióval írunk alá, másokat pedig e, bizonyos területekkel csak. Egy dolog biztos, igaza van David Martinnak, a fejlesztési segélyünket fenn kell tartanunk. Én tagja vagyok a fejlesztési szakbizottságban, és ott is arra fogok törekedni, hogy előrelépés legyen. Például az európai vízum könnyítés kérdését a vendéglátóink fel vetették, más a kulturális együttműködésről, a, képz- a oktatási vagy kulturális területek együttműködéséről beszéltek, a harmadik fél az a vámokról. Egyébként David Martin mindent elmondott, ehhez nincs hozzáfűzni való. Nikola úr szeretne hozzátenni valamit, ön is de a delegáció tagja volt. Én is szeretnék köszönetet mondani Davidnek, nagyon jól elnökölte a delegációt, érdekes volt ez a program. Ez egy olyan terület, ami mindig ösztönzést ad Itt privilegizált kapcsolatokról van szó, ugye először az Egyesült Államok felé néznek, közel állnak az Egyesült Államokhoz, aztán a latin-amerikai, dél-amerikai régiós intézménye, in, szervezeteknek is a részei, és akkor ezután néznek Európa felé, itt viszont ugye kulturális, történeti kapcsolatokat találnak meg. Ma délelőtt is beszéltünk erről, de volt korábban és múlt héten plenárisan szavaztunk az Egyesült Államokkal kötendő szabadkereskedelmi megállapodásról. De a kultúra és az oktatás területe az talán olyan terület, ami valóban előrelépett a Kari Forum EPA területén. Nagyon büszkék az elért eredményekre, a kultúrájukra, valamit adniuk, és valamit kapniuk, valamit tanulniuk. Szeretnék a vízum kérdése is ráterni. Számukra rendkívül fontos, és hangsúlyozták is ezt a kérdést a két nap folyamán. Úgy gondolom, hogy mi rossz oldalon állunk, hiszen bevándorlási probléma nincsen Trinidad és Tomagóból, vagy legalábbis nem jelentős, és ez valóban diszkrimináció az ő üzleti életük számára. Köszönöm, David, némi lezárás. Hogyan értékeli a kariforumi parlamenti képviselők vállalásait, vagy hozzáállását? Követik a megállapodás végrehajtását? A kérdés jó. A parlamenti fórum, ugye elvileg parlament-parlament közti kapcsolatot jelent, a találkozón való részvétel nagyon magas szintű volt, de nem csak képviselők, hanem miniszterek és kereskedelmi miniszterek is részt vettek az ülésen, olyan emberek, akik nagyon jól ismerik a területet. De hát, ha jól gondolom, akkor igazából itt valós, normál parlamenti képviselőkkel kellene, hogy találkoznunk. Igazából a, az IPA-hoz tartozó miniszterekkel ugye nehezebb volt megtárgyalni a kérdéseket, lehet, hogy könnyebb lett volna a tényleges parlamenti képviselőkkel. Minden esetre parlamentközi egyeztetések mindig pozitívak, legalábbis a mi részünkről, hogyha helyben tudjuk követni a megállapodások végrehajtását. 26-os napi rendi pont, három oldalú tárgyalások jelenlegi állása. Az előadó itt van, vagy nincsenek itt az előadók. Majd néhány percben beszámolok a helyzetről. MFA keretrendelet és Grúzia. A két téma ugye kapcsolódik egymáshoz. Közel állunk a tanácssal kötendő megállapodáshoz mindkét témában. A bizottság visszavonta a keretrendeletre vonatkozó kezdeményezését, de ennek ellenére a két jogalkotó, vagyis a tanács és mi megállapodtunk egy úgynevezett virtuális megállapodásról, vagy virtuális megállapodást kötöttünk, és úgy döntöttünk, hogy közös nyilatkozatot készítünk a grúziai témáról. két legyet ütünk egy csapásra így, hiszen lesz rendelet Grúziával kapcsolatban, és lesz egy közös nyilatkozat is, ami a teljes megállapodást át fogja venni, amit a tanácssal kötöttünk, és amit nem lehet rendeletbe megfogalmazni, mert ezt a kezdeményezést a bizottság visszavonta. Lehet, hogy már ma este, mert fél óra múlva Kezdődik egy három oldal egyeztetés a tanácssal, és lehet, hogy sikerül véglegesen megállapodnunk. Ez nagyon üdvözlendő, hiszen nyomás alatt voltunk. Omnibus 1-es és 2-es. Az írelnökség jelentős előrelépést ért el, és sok kérésünknek megfelelt, elfogadta. Az Omnibus 1-nél, nem, Omnibus 2-nél Jörg Lásfért az előadónk, és várja az árnyék előadók reakcióját. és majd ennek alapján tud nyilatkozni a tanács előtt, hogy megfelel-e számunkra az elért eredmény, vagy nem. Nagy valószínűséggel igen lesz, ugye az utolsó tanácsi javaslatra válaszunk. Az Omnibus 1-nél Glissard Ravo előadó, még nem ilyen előre haladott a helyzet, mert a tanácsi ajánlat még nem felel meg, vagy legalábbis nem teljes mértékben felel meg számunkra, bár tettek jelentős engedményeket. a két téma kapcsolódik egymáshoz, ugye csak arra van lehetőség, hogy a kettőről együtt megállapodjunk, nem lehet ezeket külön választani. Úgyhogy még hogyha sikerül is megállapodásra jutnunk az Omnibus 2-ben, meg kell várnunk, hogy az Omnibus 1-ben is lezáruljanak az egyeztetések. Személy szerint az a, az érzésem, hogy hiszen a kezdetektől fogva követtem a tárgyalásokat, az az érzésem, hogy még az ír elnökség idején megállapodásra fogunk jutni. Már csak azért is, mert az ír elnökség friss vért hozott a tárgyalásokba, és talán néhány héten belül meg is tudunk állapodni. Úgy gondolom, ez jó hír. Kérdés? Yes, Igen, David Martin. Egy kis kérdésem van az Omnibus 2-ben való előrehaladásra vonatkozik. Az írelnökség alatt be tudják fejezni, vagy túlszoros a határidő? Hát, lássuk meg. De én ezért bizakodó vagyok. Nagyon fontos kérdésről van szó, hiszen ezen ciklusban először fordul elő, hogy a bizottság egy saját egy kezdeményezését visszavonja, hiszen nem tetszik neki, hogy a két társjogalkotó megállapodásra jut. És iránymutató, hogy a két társjogalkotó nem ö, hátrált meg, persze nem tud rendeletet készíteni ebből, de ez az első alkalom, hogy a tanácssal egy közös ö, nyilatkozatot bocsátunk ki, amely olyan, mint egy rendelet, bár nem rendelkezik cikkekkel, preambulum bekezdésekkel, de kötelező érvényű, tehát a makrofinanciális, makrofinanszírozási intézkedéseket ezen nyilatkozat hatály alatt lehet majd kezelni. Úgy gondolom tehát, hogy egy nagyon pozitív eredményt értünk el az Unió számára és azon országok számára, akiket, akiket segíteni akartunk eredeti volt ez a megoldás, Ugye senki nem elleneztem. Úgyhogy végül azt mondhatjuk, hogy talán már ma estére létrejön a formális megállapodás a parlament és a tanács között. Köszönöm szépen, ezzel elértük az ülésünk végét. Nem, van még itt elnök úr egy napi pont. Igen, a frakciók tevékenységének nyomon követése. Van itt valaki? Igen, Jörg, tessék. Kolumbián Peru. Not Colombia, Colombia. Kolumbia és Peru. Két ó, mert néha a saját eh, anyagainkban is a Kolumbia államot és Kolumbia tartományt az USA-ban összekeverik. Talán a német Kolumbián eh, kifejezésből ered ez a rossz szóhasználat. Nos, a monitoring csoport ülésezett, és úgy döntöttünk, hogy kereskedelmi megállapodás megkötése után első alkalommal munkában maradunk, és a kolumbiai és perui menetrendnek a megvalósulását nyomon követjük. Két havonta fogunk körülbelül ülésezni, legközelebb pedig a két nagykövet, a perui nagykövet asszony és a kolumbiai nagykövet úr is meg lesz hívva, és az Európai Bizottság is meg lesz hívva, aki szintén kötelezettséget vállalt arra, hogy a folyamatot figyelemmel kíséri. Ezt követően, ahogy az a parlament határozatában is szerepel, egy évvel az egyezmény, a megállapodás hatályba lépése után szemináriumot kívánunk szervezni a partnereinkkel, Kolumbiával és Peruval, így különösen a civil társadalom bevonásával, annak érdekében, hogy lássuk, eh, hogy az implementáció hogyan halad. Köszönöm szépen a kaukázus ügyében, nem? Vietnam? Vietnam? Nem. India? Mario Badia, tessék. Gracias, presidente. Llevamos una larga... Köszönöm szépen, elnök úr. Kevés az időnk, rövidre fogom a szót. A indiai egyezménnyel kapcsolatos tárgyalások nem nevezhetőek egyszerűnek. A megfigyelő csoport több ülést is tartott, és folyamatos egyeztetés folytatunk a bizottság tárgyalóival is. Informális találkozóra került sor egyébként a nagykövetel is, Kalkutába, illetve Új Delhibe is ellátogattunk három héttel ezelőtt. A helyzet bizonytalan, ennyit elmondhatunk. Július után, illetőleg legkésőbb szeptemberben eh, valaminek történnie kell, mert 2014 tavaszán választások lesznek, tehát nem igazán látjuk, hogy még időnk lenne. Az indiai kormány nehéz helyzetben van, bizonytalanság van az országban, és politikai eh, kilengésekre is sor került. Az indiai parlament képtelen volt a szükséges jogszabályokat elfogadni, különösen eh, ami a közbeszerzést illeti, és ami a vonatkozó eh, biztosításokat illeti. Tehát a parlament nem volt képes a szükséges jogszabályokat elfogadni, és mint önök is tudják, a korrupciós megvesztegetési botrányok nagyon nagy károkat okoztak a kormánynak. Június végén, július közepén várjuk azt, hogy tető alá hozzuk az egyezményt, aláírjuk, és addig számtalan kérdést rendezni kell. A végleges megállapodás előtt talán egy átmeneti megállapodás sikerült tető alá hozni a teljes megállapodásra ebben a parlamenti ciklusban nem igazán látunk lehetőséget, de mindenképpen van itt egyfajta kondicionalitás feltételekhez kötést. A parlamentnek kell a döntést eh, meghoznia majd ezeknek a feltételeknek a teljesülése esetén, és hogyha az új parlament, ami majd összeül, eh, teljesültnek látja a feltételeket, és jóvá hagyja az egyezményt, akkor minden rendben van. De hát vannak olyan témák, ahol még blokkoló álláspontok vannak az autóiparban, a mobil távközlés területén, a gépjármű alkatrészek, illetőleg az égetett szeszek és borok esetében is. Az autó, a járműipar területén még nagyon sokat tennivaló, és hogyha nem érkezik elfogadható javaslat az in, indiai részről, indiai fél részéről, akkor nagyon nehéz helyzetben leszünk. Úgyhogy én azt mondanám, hogy most várjunk, június végéig, július közepéig eh, az lenne a végső időpont, eh, hogyha addig nem látunk valami határozott eh, előrelépést, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a jogalkotási időszakban, parlamenti időszakban már nem lesz előrelépés, nem lesz egyezmény, hiszen Indiában is itt az Európai Parlamentes választások lesznek most van egy állásfoglalás tervezet, de hát július közepéig mindenképpen várnunk kell, és meg kell látnunk, hogy vannak-e fejlemények, akkor kell majd döntést hoznunk, akkor aztán újra szólnunk kell erről a témáról. Nagyon sok munkát elvégeztünk, hogyha most mindezt kénytelenek leszünk a fiókba rakni, az kár lenne. Lássuk meg, hogy mi lesz. Sajnos meg kell várnunk, hogy az új indiai parlament összeüljön, és akkor aztán majd össze kell ülnie az új európai parlamentnek is. Hát ha más nem annyit majd elmondhatunk, akkor nem kell a nulláról újra kezdeni a munkát. Vagy azt is mondhatjuk, hogy egy állásfoglalást fogadunk el, eh, amiben azt mondjuk, hogy Európának, az Európai Parlamentnek nagy érdeke van, nagy érdeke fűződik a megállapodáshoz, de ennél többet ebben nem tudunk bele eh, írni. Mercosur. Mercosur. Köszönöm szépen, elnök úr. hosszú volt a nap, úgyhogy én is rövidre fogom a szót. A Mercosur képviselőivel, Iszjanyev úrral beszéltünk. Én is ott voltam Anna Miranda zöldektől, Maria a szocialistáktól és én csekészségem, mint jelentéstevő voltunk jelen. A, ami az új lehetőségeket és előrelépéseket illeti, kielégítőek a történések. Uruguayban és Argentinában jártunk. Uruguayban nagyon aktív tevékenységet fejtettünk ki. Uruguaynak rendkívüli, rendkívüli mm, nagy érdeke fűződik az eszmecseréhez és egy esetleges megállapodás aláírásához. Uruguayban úgy gondolják, hogy van a tárgyalásokra lehetőség, és az uruguayi gazdaságnak is érdeke fűződik a megállapodáshoz. Tehát úgy a civil társadalom, mint a gazdasági érdekképviseletek és a nagykövetek jelen voltak, a szakszervezetek nagyon sok e, sajtómunkás mutatott érdeklődést e, a dolgok sikere iránt. Az elnök és az alelnök is aként foglalt állást, hogy fontos ez a dolog. Mi egyfajta közvetítő szerepében is látjuk magunkat, ami a világon az erők egyensúlyát illeti. Muhika elnök egy eredeti jelenség, filozófia korepetálást tartott nekünk, e, és ebben magyarázta el, hogy miért van szükség erre a megállapodásra, és azt mondta, hogy ha nem akartok minket, akkor mást keresünk. Úgyhogy így a, eh, szere az évődő szerelmesek nyelvén eh, magyarázta el a maga unortodox módján, hogy miért szükséges a megállapodás. De akárhogy is van, az urugváiak úgy gondolják, hogy, az Európa, hogy a Mercosurral való megállapodás fontos, és ennek túl kell mutatni egy puszta kereskedelmi megállapodás keretein. És amúgy pedig ebben nyilván ki kell térni a demokratikus folyamatokra is. Argentinában teljesen más volt a helyzet. Argentina hagyományosan inkább visszafogott, eh, szerény és a saját nacionalista eh, kártyáját szereti kijátszani. Teljesen máshogy látták ott a, láttuk ott a helyzetet. Ott a civil társadalom is nagyobb érdeklődést mutatott. Nagyon nagy volt az európai válság miatti aggodalom, már csak azért is, mert ott Argentinában is nagy a válság, a szakszervezetek nagyon nagy érdeklődést mutattak, Május 1-én voltunk ott, és ennek kapcsán voltak különböző demonstrációk, beszéltünk szakszervezeti képviselőkkel, ők különösen a kereskedelmi megállapodások eh, területén kívánnak eh, előlépést elérni. Kirchner asszony, az elnök nem fogadott minket, ez egy úgymond egy fekete pont volt, de a külügyminisztériumban fogadtak minket. Merkozúra való megállapodás még nem lett elfogadva, de a csendes óceáni országokkal való megállapodás, tehát Kolumbiával, Perúval való megállapodás, tehát a, a csendes óceán parti államokkal való megállapodás az már egy nagyon érett szakaszba ért, és ennek van egy ideológiai, politikai komponense, összetevője is, mondták az argentinok. argentin eh, oldalon lépéskényszerben látják magukat emiatt. Ugyanakkor arra arra kívánnak minket kényszeríteni, hogy legyen kiegyensúlyozott a megállapodás. Az általános preferencia rendszerrel kapcsolatban például, és a genetikailag módosított szervezetek esetében is azt mondták, hogy nem igazán értik, hogy mi folyik itt Európa és Amerika között Összességében az volt a benyomásom, hogy változott a helyzet, megállapodást akarnak az Európai Unióval, és az év végén lesz majd lehetséges egy értékelés, hogy milyen előrelépések voltak. Egyébként pedig értékes kereskedelmi partnert látnak bennünk. De hát itt is várják Eh, azt, hogy közeledjünk hozzájuk. Természetesen mi is azt várjuk tőlük, hogy ők közeledjenek hozzánk. Ami pedig Brazíliát illeti, ők inkább a bilaterális megegyezések, semmint a multilaterális egyezmények irányába szeretnének ellépni. Köszönöm. Kína Helmut Scholz. Thank you. I can make it very... Köszönöm, rövidre foghatom magamat. Egy monitorozó csoport ülést tartunk június 6-án, amikor amikor a jelenlegi kereskedelmi konfliktus szempontjait szeretnénk megvitatni, mely az Európai Unió és Kína között jelen, jelent meg. az Európai Unió és Kína közötti befektetési megállapodás kapcsán. És a szakbizottság minden tagját, de nyomatékkal a koordinátorokat szeretném kérni, hogy jöjjenek el és vegyenek részt. Köszönöm szépen. Következő ülésünk. Egyebek? Semmi. Június 17-én találkozunk legközelebb ebben a formációban délután. Köszönöm szépen. Okay.